Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie zgodnie z wczorajszą zapowiedzią. Kezdjük el a mai ülést. A, meg, a bejelentésnek megfelelően először szavazás következik, az új élelmiszerekről fogunk szavazni. Sarbu kolléga készítette ezt el. Az ENVI, az illetékes szakbizottság, Hát ők pedig november 24-én fognak szavazni. A mai napon el kell a véleményt tehát fogadni, illetve hát erről szavazni kell. Október 10-én volt a módosítók benyújtásának határideje, 277 módosító érkezett. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen észrevétel, megjegyzés. Úgy látom, nincs. ellenvetés nem látom a jelentés szerzőjét. Nem tudom, hogy valaki szeretne hozzászólni. Jó, akkor szavazzunk. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie nad kompromisem A. A kompromisu. El, első rész. két felemelése, mellette, ellene. Elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene. Elfogadtuk. 102-es módosító mellette. Mellette, ellene. Ellene elutasítottuk. Következik a 106-os, bovéféle módosító. Mellette, ellene, elutasítottuk. Jön a 108-as mellette, molyféle módosítóról van szó, ellene, Elutasítottuk. Következik a B kompromisszum. Első rész, mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész. Oké. okay. kto jest za częścią drugą? Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk. Harmadik rész? Mellette? Ellene? Elutasítottuk. Következik a 138-as molyféle mellette. 138-asról szavazunk. Ellene? Ellene? Elutasítottuk. Haladjunk. C kompromisszum. Ki támogatja a C kompromisszumot? Tarabella. Tarabella úr szót kér? Tarabella úr szót kér? Köszönöm szépen, elnök úr. A, csak a kompromisszum első részét fogadtuk el, Na most akkor a többi részével mi a helyzet? Okafogyottá válik, vagy nem? Tehát, hogyha nem fogadjuk el a kompromisszumot, akkor hogy csináljuk? E, e, e, a B kompromisszumról van szó hogy ezt elfogadtuk, akkor 109, 113, 110, 111 oka fogyottá válik. Ha elutasítottuk, ugye az első, az első részt fogadtuk csak el, ezért aztán ezek a módosítók okafogyottá váltak. Moment. Uh,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 a, a titkárság magyarázatát, hogyha a B kompromisszumot elfogadtuk, akkor a többi módosító okafogyottá válik, és a 138-as módosító következik, ugye mi ezt tettük. List. Yes, I said. Okay. W takim razie przechodzimy do... Jó, akkor haladjunk tovább. C kompromisszum. Mellette ki van, ki támogatja a C kompromisszumot? Ellenem. Elfogadtuk. Következik a 124-es módosító mellette, 124-es mellett, ellene, Hát ezt ellenőriznünk kell. Gépi szavazás következik, megnyitom a szavazást. 128-as, 124-esről szavazunk, 124-esről. Uh, Mamy jednego... Jed... Egy szocialistával több van, plusz van egy plusz szocialista szavazat. Panie? Akkor ismételjük meg a szavazást. Megnyitom ismételten a szavazást. No. One EPP too many, and one socialist too many. Most a néppártiak vannak túl sokan, tehát e- plusz egy néppárti szavazatunk volt, plusz egy szocialista szavazatunk. Ponownie głosowanie. Otwieram ponownie głosowanie. Przypominam jedna Ezt tehát elmondom a koordinátoroknak, kérem, rendezzék soraikat. Még egyszer fogunk szavazni. Ismételten megnyújtom a szavazást. Mamy tak, 40 za. Pan Rode, bardzo proszę. Mr. Chairman, it's not necessary to go. Elnök úr, nem szükséges megint szavazni. Ki lehet menni a kártyát, és akkor látszik, hogy mennyi. Nem kell újra végigmenni a szavazásra, hogyha egy vagy két néppárti vagy szocialistával több van, egyszerűen le, le lehet számolni őket. Tehát, mert Oké, procedura jest procedurą. W takim razie przyjęt... Jó. Ez eljárás az eljárás, de a lényeg az, hogy betartsuk. Egyébként lezártuk a szavazást. Lezártuk, elvetettük. Megyünk tovább. 125-126 a szavazás tárgya. Ki van mellette? 125-26. Köszönöm. Ellene? Elfogadtuk. A 127-ről szavazunk mellette.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 w zapisie sekretariatu. Przechodzimy... Jó, akkor a tit elnézést a kis intermezzoért titkársághoz kell forduljak. 127-ről szavazzunk. Parancsoljon. Parancsoljon. Elnézést kérek, de azt hiszem, hogy a 125 és az utána következő módosítók azok akkor fogyottá váltak. 124 upadła. A 100... 24-es okafogyottá vált. Így módon, illetve bocsánat, a 124-est elutasítottuk, ezért a következő módosítókról szavazni kell. For, uh,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 Proszę Państwa, poprawka 124 upa... Proszę Państwa, poprawka 124 poprawka 124 No, hölgyeim és uraim, a 124-est elvetettük, ezért most a 127-esről kell szavaznunk. A 125-ről, 26-ról már szavaztunk, tudnodik az imént. illetve nem, a 127 okafogyott állt, most Bóvi úr 129-ese jön, ki van mellette, ellene, elvetettük a 129-est. Most 120 mellette, ellene, elvetettük. 133 mellette, ellene, elfogadtuk. Most jön az első blokk, ki van mellette, az egyes blokk mellett, ellene, elvetettük. Következő 136 mellette. Köszönöm. Ellene. Elfogadtuk. 139 mellette. Ellene. Elvetettük. 140 mellette. Ellene tartózkodó, elvetettük. 141 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 142 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. A következő 144. Nem? Bocsánat. Száznegyvenöt mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Most elektronikusan a 145-ről szavazzunk. 145-ről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Két szocialistából többen szavaztak, kiáltja be valaki. Megismételjük a szavazást, mert túl sok szociáldemokrata szavazat futott be. Tehát még egyszer a 145-ről szavazunk elektronikusan, megnyitom. Lezárom. Mégint egy szociáldemokratában többen szavaztak, mint lehetett volna. Lezárom a szavazást. elvetettük. Bové úr 146-osa mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Most akkor a kettes blokkról fogunk szavazni, ki van mellette, köszönöm, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Megyünk tovább akkor. A 150-es módosítóra szavazunk mellette, ellene, elvetettük. 152 mellette ellene elvezettük. 13-as mellette ellene elfogadtuk. 153 mellette ellene elvetettük. Megyünk tovább még hozzá. A 155-tel. 155 mellette. Ellene. Elvedettük 157 molyasszonytól mellette. Ellene. Elvetettük. Most a hármas blokk a szavazás tárgya. Valaki szeretné ellenőrizni a szavazást? Senki. Jó. Nincs erre szükség, megyünk tovább. Hármas blokk. De mégis kérik, hogy ellenőrizzük 157-est Molyasszonytól eltönögő szavazást, de ugye most megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Egy szóz nem el többen szavaznak. Még egyszer meg kell ismételni a szavazást. Nem, mégsem. Elutasítottuk világosan. Most jön a hármas blokk tehát. Tehát lehet a hármasról? El, mellette, ellene elvetettük. 14-re jelentős tevő szerző mellette, ellene elfogadtuk a 14-est. Tarabella úr 162 mellette, 162 tehát, amiről szavazunk, ellene elvedettük Ám ellenőrző géppel. Szerintem elvetettük, de nézzük meg. 162. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Mint mondottam, elvetettük. Négyes blokkja mellette. Ellene Elfogadtuk. 165 mellette. Ellene. Elvedettük. 16 jelentéstevőtől mellette. Köszönöm ellene. Elfogadtuk. 167 mellette. Ellene elvetettük. Na így. Most ugye négy blokkot elfogadtuk, ettől emiatt néhány okafogyottá vált. Adopted block vote. No, this, this falls. Yes. Przechodzimy do... 168. Four, Przechodzimy do poprawki 160, yy, yy, 160. Rendben, akkor 168-nál tartunk mellette, ellene elfogadtuk. 166 okafogyottá vált, 170-ről szavazunk tehát mellette, ellene elvetettük 17 jelentéstevő a szerzője mellette. Köszönöm. Ellene. Elfogadtuk. 171 Bové úrtól mellette. Ellene. Elvetettük. 172 Molyasszonytól mellette. Köszönöm, ellene. Elvetettük. Százhetvenhárom mellette. Köszönöm. Ellene. Elfogadtuk. 174 mellette, ellene, elvettük 175 mellette, ellene, elvedettük. 177 Bové mellette, ellene, elvedettük. 178 mellette. Ellene. Elvetettük. Százhetvenkilenc mellette. Köszönöm ellene. Elvetettük. 181 mellette, ellene. 181 Bové úrtól elvetettük. Most pedig a 186-tól 188-ig ugyanazok, ki van a három azonos mellett, ellene, elvetettük. Akarják, hogy ellenőrizzük ezt a blokkot? Ám legyen a 186-tól 88-ig elektronikus szavazással. Nézzük meg, hogy alakul. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Most megyünk tovább, akkor tehát 189-90, ki van mellettük? Köszönöm, ellenük. Elfogadtuk. Ötös blokk. Ki van mellette? Ellene. Ezt elektronikus szavazással nézzük meg, hogy mi lesz a sorsa az ötös blokknak. Megnyitom. Lezárom. Egy szavazat többséggel elfogadtuk. ...193 Budaú részéről ki támogatja? Ellene? Elfogadtuk. 194 Bové úr tollából mellette, ellene elvetettük. 195 mellette, ellene elvetettük. ám minden esetre ellenőrizzük. 195-re ellenőrző szavazást nyitok meg. Lezárom. Elfogadtuk. 169 mellette, 196, bocsánat, mellette, ellene, elvetettük. Megyünk tovább. Következő módosító a 198-as mellette, ellene elvetettük. 199 mellette, ellene elvetettük. 203 mellette, köszönöm, ellene, elnézést kérek, mégiscsak kell szavazni a 201-ről is mert az egyes blokkot nem fogadtuk el annak idején. Tehát 201 mellette, köszönöm ellene, elfogadtuk. Köszönöm. A 202-t elvetettük már, ugye? A hármat, bocsánat. De még egyszer szavazzunk róla. 203 mellette, ellene, elvetettük. 206 mellette, ellene, elfogadtuk. Kétszázöt. Kétszázöt mellette. Nem okafogyottá vált. 208 mellette, ellene. Elfogadtuk. 209 mellette, ellene. Elvetettük. 210 mellette, ellene Elvetettük. Megyünk tovább. 211. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. A következő a D kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. kétszáztizenkettő Bovolyúrtól mellette. Ellene. Elvetettük. 216 mellette. Ellene. Elvetettük. 217 mellette. Ellene. Elvetettük. 218 mellette. Ellene. Elvetettük. Hatos blokkról szavazunk most. Ki van mellette? Ellene Elvetettük. Nos, akkor átugrunk néhány tételt. Nem, a hatos blokkot elutasítottuk mégiscsak, bocsánat. Hatos blokk. Na akkor mégiscsak szavazzunk a hatos blokkról. Megnyitom a blok, hatos blokkra a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négy szavazat többséggel el. Megyünk tovább. 227-28 a következő oldalon van. 27-28. Azért, mert a hatost elfogadtuk. 227-28 mellette, ellene, elvetettük. Ugyanakkor szerintem még egyszer nézzük meg géppel. 227-228 ellenőrző szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Való igaz, de ki akartunk zárni minden félreértést. 229 nem, 2.30 a szavazás tárgya. 2.30 ki van mellette? Ellene? Elvetettük. 2.31 mellette? Köszönöm. Ellene? Elfogadtuk. 2.32 mellette? Ellene? Elvetettük. 233 mellette, ellene, elvezettük. Kettő 34 okafogyottá vált. Következő. Nem, némi kétség adódott, úgy látom. Nem, mégiscsak szavazni kell a 234-ről mellette ellene elfogadtuk. Most jön a huszas mellette, ellene elfogadtuk. Kettő harmincet Bóvé úrtól mellette, nem, okafogyottá vált, mert elfogadtuk a 234-et. Megyünk tovább. 236 mellette, ellene. Elvetettük. 237 mellette, ellene. Elvetettük. 238 mellette, ellene. Elvetettük. 22-241 mellette, ellene, tehát 22 és 241 egybe van mellette, ellene elfogadtuk. Kétszáznegyvenhét 247 a következő. Ki van mellette? Ellene? Elvetettük. Úgy látom, hogy akkor ellenőrzést kérnek a 247-ről. 247-et ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. powtórzony odrzucony. Przechodzimy do... Dwie... Elutasítottuk. 248. 248 mellette, ellene, elutasítottuk. 250-es következik, mellette, ellene, elutasítva. 251 mellette, ellene elfogadtuk. 252 mellette ellene elutasítva. 253 mellette ellene elutasítottuk. 254 mellette ellene elutasítva. 255 mellette ellene elutasítva. hat mellette ellen, mellette ellene Ezt ellenőrizzük géppel. Megnyitom a szavazást. 256-osról szavazunk. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nem sokan múlt. Jól tettük, hogy megismételtük. 257 következik mellette. Ellenem? Elutasítva. 24-es jön mellette ellene elutasítva. Elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk 258 mellette, ellene elutasítva. Ellenőrizzük, 258-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártuk a 258-asról a szavazást, elutasítva. 259 bovéféle következik. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Blokkban szavazunk, hetes blokk következik. Hetes blokk mellett ki van. Ellene. elutasítva. Przechodzimy do poprawki 260. Pan poseł Kuźm, Gosiewska, Wojciechski. Kto jest za? 260-as mellette, ellene. Szerintem ezt elfogadtuk, de ha gondolják, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Géppel szavazunk. A 260-asról Kuzmu Gosevska volt Csehovszki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tarabella úr, kérem. Tarabella úr, öné a szó. Eh, José Bové helyében én szólok a 261-es módotról, nem, módítósítóról nem kell szavazni, mert az E blokkot elutasítottuk. Tehát akkor Bové úr módosítóját szavazásra kell bocsátani. Proszę Państwa, blok, blok szósty hetes blokkot elutasítottuk, és a szakértőink elemezték a helyzetet, megállapították, hogy a 261-est, 461 esről nem kell szavaznunk, kikapcsolja az elnök a mikrofont. Głosujemy, bo pokrywa to blok siódmy. Tehát azért nem szavazunk róla, mert a hetes blokkba tartozik, az vonatkozik rá. Hogyha a hetest elutasítottuk, akkor a 261-est is elutasítottuk. Tu, six, two, jest. Dopo przechodzimy do głosowania. Jó. Pillanat türelmet kér az elnök. 262-es következik, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. 263 mellette, ellene, elutasítva. 265 mellette, ellene elutasítva. Ellenőrizzük. Jó. Megnyitom a szavazást. 265-ről. Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik. 266 mellette. Ellene elutasító. 268 mellette, jó, 267-esről még egyszer szavazunk, ezt ellenőrizzük, 267-es. Megnyitom a szavazást 267-esről. Dziękuję, zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Két szavazatom múlt. Következzük a 268-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 269-es mellette. Elfogadtuk. 270-es bovéféle mellette. Ellene. Elutasítottuk. 273 mellette ellene. Szerintem ezt elfogadtuk, de azért a 274-est ellenőrizzük, tehát a 274-esről fogunk most szavazni gépi úton. Megnyitom a szavazást. Tehát 274-esről fogunk most szavazni gépi úton. várjuk, hogy megnyíljon a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 275-ös mellette. Elfogadtuk. 276 bovéféle mellette. ...276 bovéféle mellette, ellene, elutasítottuk. Úgy tűnik, nincs francia tolmácsolás? Elnézést kérünk, de nincsen francia tolmácsolás. Több pontban sem kaptunk tolmácsolást. Czy już mamy tłumaczenie na język francuski? Nézzük, hogy áll a francia tolmácsolás. Megismétlem, 276-os bovéféle módosító mellette ki van ellene? Elutasítva. 57 też pana posła Bové. Kto jest za? 277-es, ez is bovéféle mellette, ellene, elutasítva. 26-os, ez a jelentéstevői, vagy mellette, illetve előadói javaslat ellene. Elfogadtuk. Következik a 279-es mellette, ellene. Elutasítottuk. 280 bovéféle mellette, ellene. Elutasító ellenőrizzük. 280 as megismételjük, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, 280-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. 281-es következik, 281-es mellette. Ellenem elutasítva. Kettő Bové fél mellette, ellene, elutasítva. 284 helyett 283, javítja magát az elnök, 283 mellett, mellette, ellene. Elfogadtuk. De azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 283-asról. Megnyitom a szavazást, tehát most pedig lezárom a szavazást elutasítva. 284 mellette ellene elutasítva. Következik a 285-ös. Mellette elfogadtuk. 2 most blogban fogunk szavazni, 282-90 mellette, ellene elfogadtuk. Ha jól látom, valaki azt kérje, hogy ellenőrizik a 287 et Jó, akkor megnyitom a szavazást a 287 ről ellenőrző szavazás, megnyitom. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Jól mondtam, valóban elfogadtuk. Jön a 289, mellette, ellene, elutasítva. 291 molyféle mellette ellenem elutasítva. Kettő kilencvennyolc. Kikapcsolja a mikrofont az elnök. 301-es következik. 301-es. Ki van mellette? Ellene. Ezt ellenőrizzük. 301-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Hát a poprawką 301. Proszę o otwarcie głosowania. Kérem, hogy nyissák meg a szavazást. Jó, akkor lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 302, majféle, módosító mellette, ellene, elutasítva. Előadói módosító 28-as számú mellette ki van, ellene, elfogadtuk. 303-as, bovéféle mellette, ellene, elutasítva. 29-es, az előadó részéről, mellette ellene elfogadtuk. négyes mellette hatos. 306-osról van most szó. Mellette, ellene, elutasítva. Következnek a preambulum bekezdések, 31-es, ellene, elutasítva. 32-es mellette, ellene, elutasítva. 33-as mellette, ellene, Elutasítva. Do punktu drugiego. Sprawoz... Nézzük a második pontot. Ez e, az előadó módosítója mellette. Ellene. ellenőrizzük, tehát kettes pont, Lezárom a szavazást. Hát ha nem, nem emelik a kezüket, úgy nehéz. Lezárom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, kérem szépen kiváló eredmény. 41-es következik. Mondtam, hogy nem kell a kezeket emelni. Negyvenegyes következik mellette. Elutasítva. Poprawka 40. 9. Głosujemy nad poprawką. Következik a 49-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. Ötvenes, mellette, ellene, elutasítva. 51 mellette, Elfogadtuk. Következik az 53-as. Mellette. Ellene. Elutasítő. 55. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, elutasítva. 58-as következik mellette, ellene, elutasítva. 60-as. Az 59-esről fogunk éppen szavazni, tehát 59-esről szavazunk. Mégsem, javítja magát az elnök, 58-asról fogunk szavazni, molyféle módosítóról ellenőrző szavazás következik. Tehát 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es Tarabella féle mellette, ellene, Az 59-est ellenőrizzük. 59-esről fogunk szavazni. 59-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as következik. Mellette. Elfogadtuk. 61-es. 61-es mellette ellene elfogadtuk. Következik a 67-es. Mellette ellene elutasító. 70-es mellette, ellene, elutasító. 71-es mellette, ellene, elutasított. Hármas, előadói módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 72 mellette, ellene, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, elutasítva. 80-as mellette, ki van 80-as mellett, ellene elfogadtuk. 81 mellette ellene El... 83. 83-as. Mellette? Ellenem. Elutasítva. 84. Mellette? Ellenem. Elutasítva. 85. Mellette? Ellene? elutasító. 86. Mellette, ellene, elutasító. 88 mellette, ellene, elutasító. 89 mellette, ellene, elutasító. 90-es mellette, ellene, ezt visszavonták. Akkor erről nem szavazunk. 91-es, molyféle, mellette, ellene, tart, e, elutasítva. 92-es következik mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 93-as mellette, ellene, elutasítva. 94-es mellette, ellene, elutasítottuk. 95-ös mellette, ellene, elutasítva. Melyiket szeretné ellenőrizni? A 94-est? Jó. Akkor a 94-est ellenőrizzük. 94-es módosítóról ellenőrző szavazás következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva. Igazam volt tehát. 95-ös. Meg, megismételjük a szavazást mellette, ellene elutasítva. Jön a a bové féle, 101-es mellette, ellene elutasítva. Most pedig a véleménytervezetről fogunk szavazni módosított formájában. Ki támogatja? Tehát zárószavazás, ki van mellette, ki van ellene. Elnézést. Erről géppel kell szavazni, tehát a véleménytervezetről szavazunk. Gépi úton megnyitom a szavazást. Szavazzunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Köszönet önöknek ezért. Kicsit gyorsan szavaztunk. A végi, eh, Kicsit gyorsabban szeretünk volna szavazni, mert 10 órakor eh, kellett volna rátérni a következő napi rendi pontra, de nagy késésben nem vagyunk. Egyébként nagyon fontos, hogy szavazás közben mindig fölemeljék a kezüket, különben meg kell ismétni a szavazást. Most három perces szünet következik. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem w sprawie budżetu. Tehát, hölgyeim és uraim, napirendünk következő pontja következik az EU 2015-ös költségetéséről és azon belül az agrártartalékokról szóló vita. Ismerik a vonatkozó anyagot, az indoklást, és ezt a döntést, amely ezzel kapcsolatban megszületett. Egy realokációt javasoltak, honnan máshonnan, mint hogy a kölcs, agrárköltségvetésből vonnának el tételeket, pont akkor, amikor jelenleg válsághelyzet van a mezőgazdaságban, amelynek az okai nem a magák a gazdák, vagy a mezőgazdaságból adódó okok, hanem egy nemzetközi válság, politikai válság oka. Az ukrán válság az, amelyik negatív hatásokkal volt az agrárpiacokra. Így az agrárköltségvetésben levő tételek elvonása egy olyan időszakban, amikor súlyos válságban van az ágazat, és ki tudja, milyen még várható még, semmiképp sem problémamentes döntés nem arról van szó, hogy csak önzően és szűklátakörűen a saját ágazatunkra koncentrálnánk, hanem objektív szempontból is bírálatot érdemel ez a döntés. Meghívtuk a mai ülésünkre a Költségvetési Szakbizottság tagját is, és elnökét is. Szeretném üdvözölni az elnök urat, illetve a szakbizottság tagjait. és nagyon köszönjük, hogy eljöttek a mai ülésünkre, annál is inkább, mert ez a téma közös figyelmet érdemel. És Gordiata Balasszonyt is, aki a 275-ös költségvetés jelentéstevője, itt van, köszönöm, hogy eljött, önt is üdvözlöm tehát, külön. A, az Agrár Szakbizottság is foglalkozott külön a témával, Jár úr, a mi jelentéstevőnk, a 2015-ös költségvetés most tárgyalandó vetületével kapcsolatban, és a Heisler is üdvözlöm, aki a bizottságnál a mezőletőske főigazgatása munkatársa. Őt is üdvözöljük külön és köszönjük a jó együttműködést, amelyet kifejtett el eddig ebben a témában és más témákban is. Most tehát, ha megengedik, kezdjük el magát az eszmecserét. Először jár uraknak adom meg a szót, aki az Agrár Szakbizottság szempontjából foglalkozott a témával. Kérem, ismertesse a szakbizottság, illetve saját álláspontját ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Globális politikai szempontból szeretném tárgyalni a témát, azt a témát, hogy a tagállamok visszakövetelnek tételeket az agrárköltségvetésből, a, például a tejtúltermelésből adódó plusz tételt és egyéb tételeket. A kérdés, hogy mi történik ezekkel az eszközökkel. Ez egyik történet. A másik oldala a dolognak, hogy hogy néz ki maga az agrárköltségvetés. Talán észszerű módon ugye lehet esetleg megszorításokat bevezetni, ám látni kell azt, hogy válsághelyzetben nem feltétlenül jó ez. Itt a, a, az orosz embargóval kapcsolatos válságról is beszélhetünk. Egy olyan válságról van szó végső soron, amely politikai döntéseken nyugszik, tehát nehéz úgy érvelni, hogy a, az európai gazdák lennének felelősek az orosz válságért, ezért fontos, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokat és a gazdákat segítsük abban, hogy a válságnak, amely válság nem az ő, ő nekik tudható be, ennek a negatív kihatásait ben segítsük őket, hogy ezt ki tudják védeni. Erre mindenki rábólint ugyan, de amikor konkrét segítségről van szó, akkor már nehezebb a kérdés megoldása. Az Agrárbizottság álláspontja világos. Mi azt akarjuk, hogy ez a pénz, amit vissza kell fizetni különféle okoknál fogva, ez gazda pénz, és mindenképpen agrár ágazatban kell maradjon, és a válság kezelésére kellene felhasználni. Ez a nagy vitatott pont, mert az állam és kormányfők más gondolatot más ötletre jutottak. Nyilván vannak más bajok is a világban, nem csak az agrár problémák, ezt beláthatjuk. Ám az, aki többet fizet be a különösen azok, akik többet fizetnek be az európai költséget, és azok hirtelen felfedezték, hogy az agrárkassa egyfajta tartalékot lehet nekik, és onnan vissza lehetne húzni pénzeket. Holott a gazdákat segítenünk kell a politikaioknál fogva adódott válság kivédésében, ez egyfajta felelősség. Ez a konfliktus pont, ahol tehát tárgyalnunk kell. Szerintem történtek már bátorító döntések, nem akarok most részletekbe bocsátkozni, de készek vagyunk, de az semmiképp sem engedhetjük meg, hogy teljes mértékben elvonják tőlünk ezeket az összegeket, a költségvetési tárgyalások során nagyon észszerűen reagáltunk és tárgyaltunk. Tudjuk, hogy az agrár ágazat egy rendkívül csökkentett mértékű katasztrófa alappal rendelkezik. Harcoltunk ezért, vitattunk, a tejágazatban hatalmas problémák vannak, a sertéságazatban is vannak gondok, és sorolhatnám. Tehát ez van a politikai bevezető, amely azt magyarázza, azt indokolja, hogy miért kell segítenünk ezen költségvetés eszközökkel is a gazdákat ebben a nehéz helyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát vannak további jelentkezők, szó, Először is a Költségvetési Szakbizottság elnökeként megadom a szót önnek. Elnök úr, parancsoljon! Monsieur le Président! Elnök úr! Köszönöm, hogy itt fogadott, fogadtak engem ma reggel. Az előadónkkal jöttem, a 2015-ös költségvetésnek ő az előadó, ő főelőadója. A bizottság kért fel bennünket, hogy egy eh, helyesbítő, tehát egy eh, költségvetés módosító eh, projektet fogalmazzunk meg. Meghallgattuk a Költségvetési Bizottságot, és a mezőgazdasági bizottság tagjaiból is részt vettek ezen az ülésen. A Költségvetési Bizottságnak egyelőre nincsen véleménye, épp ezért önöket szerettük volna meghallgatni, ezért jöttünk el a kolléganőmmel. Emlékeztetni kell arra, hogy a költségvetési helyzet az Európai Unióban aggályokat okoz és pedig azért, mert a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti szakadék egyre nagyobb lesz. És az év végén, a 2013-as év végén 220 milliárd euró volt a még fennmaradt kifizetés. 2015-ben pedig az RA el 52 milliárd. Az évek során állandóan jönnek be a számlák a bizottság asztalára, és a bizottság nem tudja ezeket kifizetni. Ezért a 2010-es év végén 5 milliárd kifizetetlen számla volt, 2011-ben 11 milliárd, és 2012-ben 16 milliárd, és egy kicsit több, mint ki 23 milliárd a, 20, a 2013-as év végére. És idén, tehát manapság 30 milliárdnál tartunk. Tehát az Európai Bizottságnak sürgősen kellene valamit tenni, mert az Európai Unió olyan, mint egy kísérleti laboratórium, és a nem kormányhivatalok, mint például a humanitárius cselek, segítéssel foglalkozó szervezetek, vagy a területi közösségek, a különböző szereplők, például az Erasmus vezetői nagyon nehéz helyzetben vannak, és valószínűleg késedelmi kamatokat kell fizetni az Európai Bizottságnak. Épp ezért sürgősen kérték ezt a költségvető módosítást, amely az önök részéről megjegyzéseket, reakciókat igényel, mint ahogy emlékeztettek rá. Elnök úr, azért jöttünk el, hogy meghallgassuk önöket, ugyanis az egyeztetés a költségvetés módosítással a 2014-es évvel és a 2015-ös költségvetés tervezet ma délután három órakor kerül tárgyalásra. És a november 14-15-én valami eredményt kellene elérni az egyeztetés során figyelembe veszik ezt a módosító, költségvetés módosító levelet is, amely 2015-ös évre vonatkozik. Ha az önök megjegyzéseit szeretnénk összegyűjteni, mivel, mint ahogy mondtam, a Költségvetési Bizottság még nem foglalt állást. És a mezőgazdasági garancia alap bizonyos forrásokkal rendelkezik, amelyekkel kapcsolatban a bizottság 440 millió eurót szeretne levenni, és 17 milliót kellene a 2015-ös összegekhez hozzáadni. De világos, hogy a rendkívüli válságoknak a tartaléka, amelyet 2014-ben először hoztak létre, a több éves pénzügyi terv keretében, de még nem használták fel ezt az összeget, tehát nem nyújtották el a gazdálkodóknak, de azok az összegek, amelyeket majd a gazdálkodóknak ki kell fizetni az orosz embargó miatt, kifizetése kell, hogy kerüljenek, és hogyha más válság is lesz, akkor vajon milyen forrásból fedeznék ezt? Tehát ez most a helyzet, ezért nagyon fontosnak találjuk, e, hogy meghallgassuk az önök megjegyzéseit, e, a helyzet elemzésüket. Ezeket hűségesen fogjuk majd e, továbbítani. Nem tudom, hogy a jelentéstevő asszony hozzá akar-e szólni, de nem. Nem.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 <clears throat> Bardzo sobie cenimy Państwa obecność i jeszcze w takiej sytuacji, kiedy dziś po południu rozpoczynacie. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy eljött. Különös tekintetel arra a tényre, hogy ma délután, illetve este költségvetési egyeztető tárgyalások lesznek. E szempontból is fontos. Most pedig képviselőtársaimnak adom meg a szót, először a koordinátorok kapnak szót, ám korlátozom hozzászólási időt, kénytelen vagyok Kérem, fogja mindenki rövidre mondandóját. De úr, tudom, hogy ön is részt vett a Költségvetési Bizottság ülésén, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönhet a Költségvetési Szakbizottság tagjainak, hogy eljöttek, és azért is hálás vagyok, hogy mi az ő szakbizottság előtt beszélhetünk. Most rövidre fogom. Világos a pozíciónkat. Egy dolgot azonban még egyszer szeretnék kiemelni. Európa nagyobb lett, 28 tagállamunk van, az agrár összegek, tételek viszont kisebbek lettek, és ezeket folyamatosan más és más célokra használják, illetve sokszor törlik vagy elhalasztják. Azt szeretném kérni, hogy azok az eszközök, pénzeszközök, amelyek a mezőgazdaságból származnak, például a lefölözési tételek, ezeket a bevételeket aztán ismét az agráriumba forgassák vissza. Tehát egy igazi válságban ezek az eszközök nem lesznek elég, elég, elégségesek. Ha Európában egy igazi válság állna elő, amit nem kívánunk persze, akkor ezek, ezek az eszközök nem volnának elégségesek ahhoz, hogy megsegítsék a gazdákat. Tehát készüljünk fel egy ilyen válságra, vagy legalábbis engedjük meg az állami támogatást. Az kobülésén sem volt egyetlen hozzászólás sem, amelyik a mezőgazdaság érdeké ellen szólt volna. Ennek fényében is kérem, hogy jussunk észszerű kompromisszumra, és elég eszközünk legyen arra, hogy bevethessük, hogyha tényleg szükség van rá. Köszönöm szépen, Nikózon úr! Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon tudjuk a részleteket, de most hallottam először ezeket a számokat, és meg kell mondanom, hogy ezek megdöbbentőek. De hogyha én lennék vezető, és minden évben látnám ezeket a számlákat, bármilyen fajta üzletet is vezetek Európában, akkor már sokkal hamarabb léptem volna. Úgy tűnik számomra, ugyan megértem az indokat, indokokat a, a költségvetés jelenlegi helyzete miatt, hiszen szörnyű válságról van szó Eh, tulajdonképpen ezt a pénzt nem kellene felhasználni, de eh, a jövő évi mezőgazdasági válságra is kellene pénz, és ennek a szakbizottságnak mindegyik tagja ezt kéri. Eh, jó, a rövid távra egyetértünk vele, de ígéretet kérünk arra, hogy visszaadják, hogyha szükség lesz rá. Ezen kívül az a pénz amelyet visszatérítenek, azt a mezőgazdaságban kellene felhasználni. Vannak ennek módjai, hogy hogyan lehet ezt megtenni, e, annak is módjai, hogy együttműködjünk, hogy jó eredményeket érjünk el ebben a problémában, de együtt kell működnünk. A bizottság nem viselkedhet tovább úgy, ahogy egyik tette, elfogadhatatlan, e, és különösen egy e, kilép bizottságtól, amikor tudja, hogy ezeket a problémákat átveszi az új bizottság. Köszönöm, Róde úr. Köszönöm szépen. Értem azokat a problémákat, amelyeket a Költségvetési Bizottság elnöke mondja, de azért ez nem jogosít fel arra, hogy a gazdálkodók pénzével játszadozzanak. A bizottság azt mondja, hogy növeljük a költségvetést, aztán lefölözéseket, más pénzeket vesznek el, és más szükségletekre fordítják ezeket a E, pénzeket a, a, maximum, a, a legfelsőbb határa a válságpénzeknek ugyanaz maradt. Ezek, ezt pedig a gazdálkodóktól veszik el. Tehát a e, bizottság elveszi a mezőgazdaságtól a pénzeket, és más, pénzekre, más célokra e, költi el ezeket. Mindenki tudja, ahogy Nikolson úr is mondta, hogy ki kell fizetnünk a számláinkat, és az ebola ellen nyilván mindannyian, ebből elleni harchoz mindannyian hozzájárulunk. A gazdálkodók ezt mind megértik, de azért nem tisztességes, hogyha csak rájuk terhelik. Ezen kívül azt halljuk, hogy a válság alapból nincs szükség a, a, a gazdálkodóknak. Emlé, emlékeztethetnék a különböző ö, ö, problémákra, ö, amely nagy erőfeszítéseket kivetel az új piacok megnyitását illetően. Épp ezért nem foglalható el a szakbizottság számára az, amit a bizottság tesz. Köszönöm. Koordinátorok, przechodzimy do zgłoszeń z sali. Jó, köszönöm. Meghallgattuk a koordinátorokat, most a többi képviselő következik. Kérem, senki se beszéljen hosszabban két percnél. Helen Scarpia azt mondja szó. Muchas, muchas gracias, presidente. Eh, esta Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a költségvetési módosítás mindenképpen rosszat tesz, illetve meghazudtolja azokat az elvárásokat, azokat az ígéreteket, amit az európai gazdáknak tettek, hiszen azt ígérték nekik, hogy a kárjaikat megtérítik, illetve hogy segítik őket az orosz, orosz illetve ukrán válság miatt már így is jelentős bevétel kiesésről beszélhetünk a gazdák esetében, és aztán amikor a saját forrásukból, a mezőgazdasági alapból vesznek el összegeket, az egy plusz sújtás számukra. Az Európai Unió tett egy politikai döntést az orosz export esetében, ennek végül is semmi köze az oroszok, semmi köze a mezőgazdákhoz, aztán ugyanúgy az ebola esetében is, az ebolának sincs semmi köze az európai gazdákhoz. A bizottság tudja, hogy ezeket, a, ezeket az intézkedéseket valahogyan finanszírozni kell. Furcsa, hogy a kettes fejezetből szeretné ezt a pénzt összeszedni, amely az összes európai gazdát érinteni fogja. Véleményem szerint tehát ez nem egy, ez nem egy racionális javaslat. A válságra vonatkozó a válságra vonatkozó tartalékot nem ilyen módon kell felhasználni. A szabályzat nem azt mondja ki, hogy ilyen módon, ilyen jogi eljárásra lesz meg lehet tenni. Így aztán véleményem szerint nem helyes az eljárás sem. Gyakorlatilag kiüresítik, értelmét veszti így ez az ez a eljárás sorozat, a tartalék felhasznál, felhasználás. Furcsa, hogy a maradékból semmi nem jut a, a gazdáknak, és úgy gondolom, hogy ez a fajta munkamódszer nagyon nagy veszélybe sodorja a tartalékot a jövőre nézve. Nem tudom, hogy van-e még ebből visszaút vagy kiút. Pokazuje nam czas wystąpień. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali. Köszönöm szépen. Jeleztem az időt. Karémoszki úr. Köszönöm szépen. A gyümölcs és zöldség termelők kompenzációja, akiket sújtott az orosz embargó. most ezeket a tételeket az ünnep mars tartalékokba kellett volna finanszírozni. Most azonban kiderült, hogy a 2015-ös tartalékot szeretnék erre felhasználni. És ezek a mars tartaléktételek máshova mennek, mint ahogy tervezték. Ez oda vezet, hogy jövőre teljesen védelem nélkül marad az agrár ágazat, bármilyen válság adódna, az bizony még jobban megütné majd az ágazatot, mint a mostani, hiszen nem lesznek tartalékai. 600-tól 7000 tonna alma, csúcsminőségű alma tárolható, amelyet az orosz piacra szántak, és ezt a tárolt mennyiséget ezt a 6-7 ezer tonna almát nem tudtuk elhelyezni. Az Európai Unió piacain kéne, hogy, piacai kéne, hogy felvegyék ezeket az Oroszországnak szánt almaszállítmányokat. Ez tovább sűrűsbítja majd a helyzetet, és az egész Európai Unió megérzi majd a problémát. Tegnap beszéltünk a moldáviai gyümölcs, gyümölcsről. Ez persze egy apró tétel, Ám mégis fontos figyelemmel lennünk ezekre az esetekre is. A fel nem halt, használt eszközök, pénzeszközök, ez a 90 millió, korábban meg ez a 150 milliós tétel, ezt nem lehetne áttenni olyan programokra, amelyek a gyümölcsfeleslegek a piacról való kivitelét szolgálnák? Különben az egész EU-ban érzékelhetőek lesznek ezek a bajok. Sajért. Kájer Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, ik ben blij met de brief. Ik ben uw woordvoerder bij EU. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok az ebola szóvivője, ebola ügy szóvivője. Természetesen tennünk kell valamit, Nyilvánvalóan nem elegendő a pénz pedig ennek a válságnak minden pénzt oda kéne adni. Én azt hiszem, hogy egyetértünk abban, ahogy Nikolson is, úr is mondta, hogy mindannyian szolidárisak vagyunk. Nagyon sok pénzbe kerül ez, nagyon jó lenne, hogyha ehhez egy külön projektet rendelnének. Kányéte asszony következik. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem Lettországból választatok meg. Itt a tej eh, ágazatot az orosz embargó befolyásolja. Eddig szinte semmi kártérítést nem kaptunk, kivéve amit a kormányunk fizetett, a, és valamennyi pénzt kaptunk a tárolásra. A, körülbelül 30 át veszítjük el a termelés árának, mert állandóan emelkednek a tejárok. Ezért elfogadhatatlan, hogy a politikai döntések, amelyek nem csak a mezőgazdasági közösséget illeti, hanem az egész Európai Uniót, mégis a mezőgazdasági terület fizeti ezeket. A farmerek tej lefölözést fizetnek, és ezt más költségvetési szükségletekre használják fel. Megértem, hogy az ebből a ellen harcolni kell, és humanitárius ügyekre is kell pénzt fordítani, de szolidárisan kell ezt megoldani ezt az egész költségvetés keretéből kell megtalálni, ezt a támogatást, nem csak a mezőgazdasági költségvetés keretéből. Remélem, hogy azok, akik pénzekkel foglalkoznak, a bejövő és a kimenő pénzekkel, azok látják azt, hogy az egész mezőgazdaságot fenyegeti az, hogy nagyon lassan reagálnak a zöldségek, a tej és más termékek területén. Köszönöm. Dziękuję. Pani poseł Ribeiro. Ribeiro asszony. Köszönöm. Nos, eh, nem tudom ezt elfogadni, amit olvashatunk ebben a költségvetés eh, módosítóban. Először is ellentmond mindannak, amit a biztos jelölt elmondott a meghallgatáson. alapvetően arról van szó, hogy el fogják veszíteni hitüket az európai gazdák az európai intézményekben. Semmiféle védelmet nem élveznek az európai gazdák. Vajon milyen forrásokkal fogjuk fedezni a szükségleteket, hogyha mondjuk más válságok lépnek fel, például környezeti problémákkal kapcsolatban? Úgy, úgy érzem, hogy kettős büntetés éri a gazdákat, hiszen egyrészt az orosz embargo által vannak ők sújtva, másrészt pedig tőlük vonják el ezt a tartalékot. Ez elfogadhatatlan. Az orosz embargó alapvetően politikai eredetű, semmi köze a gazdákhoz. Ennek a tartaléknak az lenne a célja, hogy az Európai Unió politikáit finanszírozza, de nagyon váratlan ez a döntés. Szerintem ilyen módon alkalmazni a tartalékot elfogadhatatlan. És mire számíthatunk a jövőben? Az orosz embargó folytatódik, akkor milyen helyzetben lesznek az európai gazdák? Nyilván szolidaritásra van szükség, kell költeni az ebolára, vagy környezeti kérdésekre is, de legyünk szolidárisak az Európai Unión belül is, a gazdákkal is. Kozmiuk. Kozmiuk képviselő. Az orosz embargó politikai hatások politikai döntések eredménye kizárólag politikai jellegű döntéseknek tudható ez be. Viszont az európai mezőgazdák szenvedik en, meg ennek a hatását. Az Európai Uniónak szolidárisnak kéne lennie, és kárpótolnia kéne az európai gazdákat. Ehelyett mi történik? az a javaslat születik meg, hogy a válság tartalék forrásait ne a gazdák kapják meg. Szerintem ez egy szerencsétlen döntés, nem így kellett volna dönteni. Azon források, amelyeket a gazdák kárpótlására letek félretéve, ezen forrásokat nem használták fel teljes mértékben. A zöldség és gyümölcs termelőknek azonban komoly káraik vannak, és a tartalékot mindenképpen az ő kárpótlásukra kéne felhasználni. Az embargóval minden egyes európai gazda veszít, nem csak azok, akik akik Oroszországba exportálnak, azért veszít ezzel mindenki, mert az árak visszaesnek. Lengyelországon 30-40%-kal csökkentek az árak a tavalyi árakhoz képest, úgyhogy szerintem kicsit máshogy kéne a kárpotlási rendszert kidolgozni. Úgy vélem, hogy rengeteg pénzre lenne szükség, és még nem is elég a válságtartalék, úgy vélem tehát, hogy a bizottság döntése nem megfelelő. Köszönöm, de Castro képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van Guardia Fabal kolléga is körünkben. Nicholson és Rode úrak is elmondták, hogy írtunk egy levelet Juncker úrnak, Szikerszki úr is beszélt erről. A probléma nem az, hogy a nem elköltött forrásokat mire használjuk fel. Ugye ez már hagyományos dolog, minden évben a mezőgazdasági alapok el nem költött forrásait másra költik. Nem ez a baj. Például finanszíroztuk a, a széles sávot, széles sávú internet hozzáférést, vagy más dolgokat is. Idén, tehát a 2015-ös költségvetésről beszélek, ez a, ez, ebben az évben egy újdonsággal van dolgunk. Üres a tartalék. Egy olyan pillanatban, amikor 450 milliót vonnak el a, a, a költségvetéstől, gyakorlatilag egyenesen benyúlunk a gazdák zsebébe. Az első pillér forrásait csapolják meg, ez elfogadhatatlan. Többször is elvontuk, gyakorlatilag pénzfelvevő automatának használják a kapot. Ha valakinek éppen nincs pénze, akkor a kapból mindig juthat, jut valami. És ez a mostani eset precedens lehet, úgyhogy azt kérem a Költségvetési Bizottságtól, hogy ezt a problémát, ezt a félreértést azonnal javítsuk ki, hiszen ez precedens lehet a jövőben. Hogy témá? Hajtama úr a szó. Voorzitter, en ik eh, wil me graag aansluiten bij de, bij de voor... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz. Az egyes számú módosító level kapcsolatban nagyok az aggályom. Két oka van ennek. Először is nincsen eh, összeg a váratlan költségekre beállítva a költségvetésbe, és második, Csak 88 millióról van szó a 430-ból, és 2015 még egy el sem kezdődött, és nem tudhatjuk, hogy milyen fajta más problémák jelentkeznek, például e- állatbetegségek, a száj és körönfájás és mások. 2001-ben például, ha emlékeztessek rá, 8 milliárd eh, eh, fontba került az akkori eh, válság a Nagy-Britanniának. A tejtermelők rekord összegeket fizettek ki. Ugye a, egy évvel ezelőtt a bizottság a tejtermelőknek mindenfélét ígért, de még mindig hatalmas lefölözéseket alkalmaznak. A pénznek pedig vissza kellene térni a, a gazdálkodókhoz, hogy az orosz embargo ellen kompenzálják őket. Pani poseł Aguilera. Aguilera asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem az lett volna a legjobb, hogyha a bizottság is felszólal a vitában. Én azt szerettem volna. A Költségvetési Bizottság elnöke itt van, a jelentéstevő itt van. Jó lett volna, hogyha DJ Agri, vagy a bizottság más formációja itt lett volna, felszólalt volna. Úgy tűnik, hogy sem a bizottság, sem a tanács nem foglalkozik megfelelően ezzel a problémával. Ez itt a gond. Nem tudom, hogy milyen sorsa lesz mindennek, de jó lett volna meghallgatni a bizottság érveit. Én Szolos úr érveire emlékszem, aki megígérte, hogy más pénzeket is jutott majd a gazdáknak, mint a, tart, a válságtartalék. Ezzel a költségvetési módosítással egyáltalán nem értek egyet és nagyon nehéz ezt alkalmazni. Egyre kevesebb közösségi forrás jut a mezőgazdaságra. Én nem azt mondom, hogy több pénz kell nekik, de legalább maradjon meg a szint. Valóban vannak egyéb gondok. A kifizetések és az elő és a kötelezettségvállalások között nagyon nagy a különbség. És végül az történik, hogy kamatot kell fizetni majd a, a függőben lévő kifizetésekért. Ezt csinálják a tagállamok. De jó lenne, hogyha a tanács is szétnézne a saját házatáján, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Jó lett volna, hogyha itt lett volna a tanács és a bizottság, nekik kell meg, kéne egymással megegyezni, én nem tudok felhasználni, az, nem tudok egyetérteni az, hogy így használják fel a válsági válságtartalékot, ez precedens lenne, ahogy az imént hallottuk, és egyáltalán nem igazságos ez a mezőgazdákkal szemben. És kérdésem, hogy ha nem fizetik ki a, a számlákat, akkor hogyan akarják alkalmazni ezt a tartalékot? Köszönöm. Még egyszer kérném, mondja az elnök, hogy tartsák tiszteletben a felszólási időt. Take this opportunity to welcome. Nem, elnök úr. and Ferris szeretném itt az ír parlamentből üdvözölni, erre szeretném megadni, megragadni az alkalmat. Nem akarom elismételni, amit mások elmondtak. A válság tartaléknak megvolt az oka, és Tavaly még senki sem láthatta előre, hogy orosz kereskedelmi embargó lesz, de a mezőgazdasági közösséget ezt nagyon keményen érinti. Tegnap beszéltünk a, a tejágazatról és más olyan területek is vannak, eh, ahol válság törhet ki, és pontosan ez a tartalék azért van ott, hogy legyen egy ilyen biztonsági háló például az ebolára. Az Európai Uniónak biztosítani kellene azt, hogy e, mi is részt veszünk a nemzetközi erőfeszítésekben. Nem a gazdálkodóknak kellene ennek a költségét fizetni. Az Európai Unió nem tesz eleget például eh, az olyan afrikaiak érdekében, akik megelőzhető betegségek áldozataként halnak meg minden évben. Tehát az Európai Unió nem tesz meg mindent. Eh, nem csak a gazdálkodókról van szó, hanem a helyi közösségekről is, akik eh, ezektől függenek. Köszönöm. Köszönöm, Házakam. Úr szó. Eh, dank u wel voor... Asszonyi. Eh, Köszönöm szépen, eh, elnök úr. A válság tartalékot illetően, a mezőgazdasági válság tartalékot illetően, mi úgy látjuk, hogy ez nem elegendő, nem csak a gazdasági problémákkal küzdködő farmerek számára, gazdálkodók számára van szükség, hanem mivel a mezőgazdasági ágazat egyre inkább iparosodik, és nem marad semmi pénz azokra a gazdálkodókra, akik például állattenyésztéssel foglalkoznak. Mi van az éghajlati válsággal, az állatbetegségekkel kapcsolatos válsággal? Tulajdonképpen eh, nehéz számokban kifejezni, hogy a válság eh, milyen károkat okoz. Nyilvánvalóan a eh, válság hatásait viselni kell, de az egész társadalomnak kell viselni. Akik okozták az ilyen válságokat, azoknak hozzá kell járulni a költségekhez. Ezért szerintem nem csak a mezőgazdaságoknak kellene fizetni ezt a pénzt. Azt hiszem, jobban kellene felhasználni ezt a pénzt, és pedig úgy, hogy nem természetes módon újra forgó rendszereket hozunk vissza megfelelően újrafeldolgozott termékekre van szükség, és így tudnánk pénzt megtakarítani, és a támogatásoknak így vekhetnénk véget. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden képviselőtársam hozzászólását, akik az agrárköltségvetés védelmért szólaltak fel. Úgy gondolom, hogy szakbizottságunk egyértelműen negatívan áll hozzá e bizottsági javaslathoz, mert hogy botrányos javaslat ez a bizottság részéről. Az Európai Bizottság úgy viselkedik, mint hogyha nem is látná, milyen súlyos a helyzet, mintha nem tudná, hogy az embargó, az orosz embargó és annak kihatásai mit okoznak. 50 milliárdos tételvíz veszett el az export kiesése révén a mezőgazdasági bevételekből, mindenképpen támogatnunk kell tehát azokat, akik megfelelnek a kihívásnak. 300 milliót pedig úgy szeretne kiosztani a bizottság, hogy ez egyáltalán nem felhasználható a mezőgazdaság számára. Lengyelországot Lengyelországot érinti legsúlyosabban talán a, a válság, és persze a balti államokat és Finnországot, ám a lengyel gazdák eddig egy fillért sem láttak ebből a támogatásból. Szerintem abszolút tartatatlan ez a helyzet, ezért mondom azt, hogy botrányos az, hogy ezt a tartalékot nem jutották meg a, a gazdák előtt ennél rosszabb helyzet nem lehet elképzelni, csak egy háború lenne rosszabb ennél a mezőgazdaság számára, mint amilyen most a helyzet. Hát mire várunk akkor? Ország csúfot űz belőlünk. Hogyha világos üzenet akarunk megfogalmazni, akkor az abban kell álljon, hogy hatékony módon segítjük a gazdáinkat, és akkor lehet, hogy nem is lesz legközelebb ilyen embargó. Ellenkező esetben Oroszország elérte politikai céljait, csak azért, mert nem voltunk képesek az Európai Bizottságnak ellenállni és segíteni a gazdáknak. Ezért kérem, hogy ne nyúljunk hozzá a válság tartalékhoz. Köszönöm. Kérem, tartsa mindenki az idejét. Ferón úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr köszönjük, hogy a Költségvetőző Bizottság elnök is eljött hozzánk, de korábban kellett volna gondolkodni. 28 főre bővítettük Európát, és most fizetjük a, ennek a következményeit. Mielőtt Moldáviát támogatnánk, ahhoz képest túl későn jelentették be a csatlakozásuk lehetőségét. Tehát az orosz embargóról van szó, tulajdonképpen az Európai Unió számára ez egy válságidőszakban történt. Egy milliárd eurót ígértek sürgősségi segélyként tulajdonképpen a szabadkereskedelem felé erőltetett menetet végzünk. Tehát ez azt jelenti mind, hogy egyre sokszorosodnak a válságok. A kérdés pedig felmerül, hogy az Európai Unió mit tud tenni, amikor nincs is, nem áll rendelkezésre semmilyen tartalék, semmilyen összeg. Az valós mezőgazdaság politikának figyelembe kellene venni mindezeket a kérdéseket, és az egyetlen válság tartalék, amely nem elegendő, az nem oldja meg a problémákat. Szerintem az államoknak a saját szuverenitásokat vissza kellene venni, és ő maguknak gondoskodni ezekről a kérdésekről. Melon képviselő. No princípio que se viola e no precedente que se abre. Porque uma coisa é a solidariedade. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki egyet ért azzal, hogy szolidarisnak kell lennünk. De hát mi marad? Tulajdonképpen 350 millió euróról van szó, eh, amelyet már a eh, zöldség, a gyümölcs és a tej eh, területére kell kifizetni az embargó miatt, és ezeket az összegeket 1,3 százalékkal csökkentik. Senki sem a, a, szól a szolidaritás ellen. Az ebola nyilván prioritást élvez, hiszen ha életekről van szó, nem csak Európában, hanem más kontinenseken is. De ezeket az erőfeszítéseket nem csak a gazdálkodóknak kell megtenni, hanem a tagállamoknak. Hiszen a második világháború után e, az élelmiszerbiztonság az egyik legnagyobb eredmény, ezt nem szabad veszélyeztetni. Köszönöm szépen, elnök úr. A kap területében foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Két dologra szeretnék emlékeztetni. A bizottság eredeti javaslata szeren, szerint a mezőgazdasági területen kívüli tartalék alapból akarták fedezni, és ez egy nagyobb összeg volt. Az Európai Tanács vitte bele ezt a mezőgazdasági költségvetésbe, és csökkentette az összegét. Ezért kellene emlékeztetni a három oldalú tárgyalások során erre, hogy a felelősségét vállalja a, a tanács. A, eredetileg ezt a válság alapot, tartalékot mezőgazdasági válságokra szánták volna. Tehát így a, a gazdálkodók kétszer fizetnek, mert az első pillér költségvetéséből fogják fedezni ezeket, és ezért a gazdálkodóknak jövőre kisebb összeg jut a költségvetésből. Köszönöm. Pani poseł Moi. Pani Moi. Moi képviselő következik. Allora, uh, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én már írtam a bizottságnak. Kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezt a kérdést összevonjuk az iskolai te, illetve gyümölcs osztással. Kérdésem, hogy milyen összeget fordítottak a biodiverzitás támogatására, illetve szántóföldek visszakonvertálásába fontosnak tartom, hogy mindez racionálisan történjen, a visszaforgatás, illetve a zöldítés prioritást kell, hogy élvezzenek. Köszönöm szépen. Ropel képviselő. Ő az utolsó, és utána pedig a bizottság képviselő következik. Iš tikrųjų nenoriu kartotis, e, kas buvo pasakyta. Köszönöm szépen. Nem szeretném ismételni, amit már hallottunk, ugyanakkor néhány gondolatot megosztanék önökkel. Először is. Nem érthető, vagy érthetetlen, hogy egy ilyen javaslat e, felmerülhet. Mert a kérdések, a problémák már régen jelentkeztek, de nem e, oldották meg őket, és most egy teljesen új javaslattal álltak elő A litván biztos azt ígérte a gazdálkodóknak, hogy ezeket a problémákat megoldják. Például az orosz embargo problémáját, akkor a sertéspestis problémáját megoldják és támogatást nyújtanak, de most látom, úgy látom, hogy ezeket a döntéseket nem hozták meg, és olyan javaslatokkal állnak ellen, elő, amelyek a gazdálkodókat feldühítik. Jövő héten a tejtermelőknek a gyűlését szervezték meg, és hogyha nem tesznek semmit, akkor szélsőséges lépésekre fogják elszánni magukat. Azt akarják, hogy a gazdálkodók tejet öntsenek Brüsszel utcáira? Tehát meg kell oldani a régi problémákat, és akkor foglalkozni az újakkal az orosz embargótól a balti államok szenvedtek leginkább, de semmilyen döntést nem hoztak, a gazdálkodókat érinti ez leginkább a balt államokban, Lengyelországban, ahol sertéspestivel is meg kell közdeniük, és az emberek nem tudják, hogy mit tegyenek, most tejet termeljenek, vagy húst termeljenek, egyszerűen nem kapnak választ a kérdéseikre. Ezek kívül a balti államokban diszkriminációt szenvednek a gazdálkodók, semmi támogatás nem éri őket, pedig válságban élünk. Mi konkrét lépéseket várunk, válaszokat a kérdéseinkre. Köszönöm szépen a bizottság képviseletében. Heisler úr kapja meg a szót. Agrárfőigazgatóság. Köszönöm szépen, állnak úr. Köszönöm, megadta a szót. Nagyon sok kérdés merült fel, igyekszem ezekre, ezek nagy részére reflektálni. Bevezető gyanánt hadd mondjam el, hogy milyen logika áll a bizottság javaslata mögött. Volt júniusban, 2011 júniusában egy költségvetési módosító levél, amely egy költségvetés tervezetet tartalmazott, amelyben néhány változás adódott. Az első, és ez a kulcsfontosságú szerepet játszik abban, amiről ma beszélünk, hogy a tagállamok által meghatározott kifizetési plafon nagyon alacsony, sőt túl alacsony. Más szóval ahogy több képviselőm már is mondta, megfogó elnöke is elmondta, a bizottság nem tudja időben kifizetni a neki benyújtott számlákat. Nincs elég pénzünk a költségvetésben ahhoz, hogy kifizessük a számlákat, amelyek a kötöttségvállaláskon alapulnak. Említettek dolgokat, mint az ebola, önök is, az Erasmus, meg más területek, ahol nem tudunk fizetni. Ennek ebben a, hát, e, ezen az alapon írtuk meg a módosító levelünket. Rendkívül takarékosan minden e, forrást, minden tartalékot felhasználva igyekeztünk olyan pótlagos eszközöket felkutatni, amelyek révén legalább a legégetőbb ö, e, problémákat kezelni tudjuk, fizetni tudjuk azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek esedékesek. Még egy dolog, ami változott 2014. júniusa óta a költségvetéssel kapcsolatban, az, hogy megnőtt a néhány bevételététel, például a pénzügyi korrekciók a tagállamok részéről, lefölözés és egyéb plusz bevételek. Ez a kettes soron marad, ez nagyon fontos, nem tesszük át van, nem is lehet, tehát a kettes soron belül maradnak ezek a pluszbevételek, azaz a kap költségvetésében. Ám a bizottság úgy járt el, hogy mivel valami mozgásteret engednek meg legalább ezek az új tételek, pluszbevételek, ezekkel élni szeretnénk azért, hogy más címsorokban ö, tudjunk fizetni olyan területeken, mint az ebola és a felmerülő számlákra tudjunk ebből a 448 milliból ö, átutalni. Valóban van az orosz, orosz embargóból baj, van erre pénz, hogy ezt kezeljük. A válságtartalék valóban használható, és fel is kell használni a válság kezetében, és senki sem kétség kételkedik abban, hogy most válság van. Ezért írta meg a bizottság ezt a módosító levelet. Ez a mostani javaslat. Ez nem jelenti azt, hogy elkötöttük volna a válságtartalékot. Ezt majd 2015 elejére, amikor a költségvetést végrehajtjuk, akkor kell újra vizsgálni a költségvetést, megnézni, van-e plusz mozgástér. Ez akkor majd csökkenti a nyomást, amely a válságtartalékra nehezedik. Ha mégsem, akkor felhasználjuk a válságtartalékot azon intézkedésekre, például 125 milliót tettünk már a költségvetésben a, a zöldség és gyümölcspályára, és most 77 ment erre csak rá. Lehet, hogy hasonlóan maradnak pénzek más intézkedésekre. Tehát nem pontosak azok a számadatok, amelyeket, amelyek itt forognak a, a válságtartóikkal kapcsolatban. A bizottság bevezetett egy javaslatot, önök a költségvetési hatóságként a parlament és a tanács fogja majd a egyeztetés után meghozni a döntést. Nagyon fontos azt is elmondani ehelyt, és ez egyfajta üzenet is, hogy ne dramatizáljuk túl a mezőgazdaság helyzetet. A költségvetés helyzete valóban drámai, szerintem, és ezt önök közül többen is elmondták, mert a kifizetetlen számlák felhalmozódása valóban drámai, de magában az agráriumban nem érzékelhető ennek a drámai helyzete. Például a 2014-re vonatkozó pénzügyi fegyelem 475 millió eurót újra folyósítanak ez év december 1-től a gazdáknak tehát nem olyan rosszul fest a helyzet, nem szabad azt az üzenetet megfogalmaznunk az agrárium számára, hogy itt drámai helyzet van, és a közvetlen kifizetéseket nem tudják folyósítani. A másik nagyon fontos dolog, hogy a 2015-re vonatkozó időszakra az utolsó lehetséges benyújtási határidő december 1 -e, és ez nem fog nőni, tehát nincs veszélye annak, hogy a közvetlen támogatások tovább csökkenének 2015-ben a válság hatásai miatt, vagy más egyéb hatás miatt. Tehát a közvetlen kifizetéseket nem fenyegeti veszély. Aztán néhány kérdésre reflektálva, amelyek felvetődtek, konkrétabban kitérve ezekre. Az első, talán a legfontosabb, igen, a bizottság azonnal reagált, amikor beütött az orosz embargó, és nem is lehet gyorsabban elképzelni a reagálást, hiszen augusztusban indult a válság, és augusztus közepén már, már beindultak az intézkedések, és ezek jó működtek is, stabilizálták a piacot. Ezt nem szabad alábecsülnünk. A balti államok helyzetét nagyon, nagyon közelről vizsgáljuk, a lengyel helyzetet nagyon aprólékosan, Finnországban is aprólékosan vizsgálódunk, a válság hatásait illetően, és is a kritériumok kielégülnek, és mihez a helyzet megkívánja, a bizottság mindig gyorsan lép, és intézkedéseket hoz. Az ebolával kapcsolatban, amely többen említettek, több képviselő, való igaz, ha az Európai Unió nem tudna egy olyan válságra, mint az ebből a választ adni, mert nem a költségvetési eszközei tartalékban, akkor az egész az intézményrendszer, parlament, tanács, bizottság reputációja sérülne. A biológiai sokféleségre vonatkozó kérdése, írásban kell majd válaszoljak, mert így fejből nem tudom az adatokat. Köszönöm, elnök úr. Dziękuję. Köszönjük szépen. Értjük a helyzetet. Értjük a bizottság érvelését, de tudom, hogy a Költségvetési Bizottság elnök is hozzá kíván szólni, hogy megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy el kell mennem, de az egyeztetést készítjük elő. Az utolsó vonásokat szeretnénk a Madalitan 5-ös, 3, 3 órakor kezdődő egyeztetéshez megtenni meghallgattam mindenkit, aki szólt a módosító levéllel kapcsolatban. A valódi téma, önik is tudják, az ellentmondás a között, hogy a költségvetési hatóság, amelynek két ága van, a tanács és a, a parlament, az Európai Parlament, akiknek olyan könnyű vállalásokat tennie. Ugyanakkor nagyon nehéz a kifizetések érdekében a pénzügyi forrásokat mobilizálni. Tehát, hogyha a Költségvetési Szakbizottságnak van olyan üzenete, amelyet megoszthat a többiekkel, az az, hogy koherensebben foglalkozzunk a kötelezettségvállalásokkal és a kifizetésekkel hiszen nyilvánvalóan eh, ez nehézségeket okoz. Ugyanis vannak eh, olyanok, eh, akik nyilvánvalóan jogosan várakoznak az európai pénzekre. Tehát az igazi téma az az, hogy hogyan lehet az elkövetkezendő hónapokban a válság keretében, e, és még további válságok is jöhetnek, e, hogyan lehet tehát felhasználni az új összegeket a költségvetési tartalékból, de mit tudunk tenni, ha más válságok is eljönnek. Az Európai Bizottság ígéretet tett arra, hogy mindenképpen megtalálja erre az eszközöket, de ma úgy látjuk, hogy ezek korlátozottak a kifizetési előny, előirányzatok keretében a tanácstól épp ez, ezen a területen válunk, várunk több megértést. Több olyan módosító költségvetési tervezet van 2014-re, amely azt jelenti, hogy az Európai Bíróság által ö, ö, meghatározott szankciók 5 milliárdot jelent. Na most a kérdés az, hogy ezeket vissza kell téríteni a tagállamoknak, vagy pedig a bizottság kezei között van, marad ez az összeg azért, hogy a kifizetetlen számlákra fordíthassák ezeket. Mi ezt szeretnénk, és és az egyeztetésnek a témája pont az. Hogyha ezek a bizottság kezében vannak, akkor a sürgős problémák egy részét meg lehetne oldani. Nyilvánvalóan csak stabilizálni tudjuk a kifizetetlen számok, számlákat, de azért lesznek olyan forrásaink, amelyek a legsürgetőbb problémák megoldására fordítható. Reméljük, hogy a tanács az koherens módon áll hozzá, és hallottam mezőgazdasági minisztereket, akik hasonló véleményeket hangoztatnak, és még ha önök nem is láttak erre sok példát, de mivel én póttag vagyok a mezőgazdasági bizottságban, ezért tudom önöket tájékoztatni erről. Nos, tehát a felelősség azok vállán nyugszik, akik az egyeztetésen részt vesznek. Ugyanis a Lisszaboni szerződés egy olyan eljárást hozott létre, amely során, az egyeztetés során a felelősség velünk van. Tehát a, épp ezért jöttem el önökhöz ma, hogy biztosítsam önöket arról, hogy nagyon nagy figyelemmel követjük az önök megjegyzéseit, és emlékeztetnék rá, hogy a Költségvetési Bizottság még nem formált véleményt ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis a probléma az tulajdonképpen globálisabb. Ez a módosító levél mutatja mindazokat az ellentmondásokat, tehát azt, hogy abban a pillanatban nem tudtunk megoldásokat javasolni. A kötelezettségvállalások megvannak, de a kifizetések hozzá nincsenek meg. Tehát erre az ellentmondásra kell választ találnunk. Hát bízzunk abban, hogy ez sikerül nekünk, és köszönöm a, azt, hogy ezzel ma délelőtt ennyi időt töltöttek. Köszönöm szépen én is. Tisztelt elnök most a költségvetési bizottságán jelentős tevőek kér szót, nem akar járúri a szó. Köszönöm. Köszönöm az is a részvételt én is. A jó hír az, hogy világosá tettük álláspontjaikat, amikor a tárgyalás során kérem írják az, arra is hívják fel a figyelmet, hogy a tagállamok fizessék be a tagdíjukat. Nekem egyszerűen felfoghatatlan, hogy hogyan történt meg, hogy nem utalják át a tagdíjukat a tagállamok. Európa így nem működhet. Úgyhogy ne feledkezzenek meg erről sem a tárgyalások során, hogy nagyon sok probléma abból adódik, hogy a vállalásaikat egyszerűen nem fizetik ki a tagállamok időben. A másik oldalon persze nagyon sok szép politikai gondolat van, és az Európai Unió pénzével igyekszünk mindenféle igazságtalanság ellen felépni a világban, nem feltétlenül helyén való ez. De az önmagában jó ír, hogy újra felmerültek, ezek is megvitatjuk. Köszönöm szépen. Ezt a észrevételt a plenáris felé is fogjuk továbbítani. A frakciók egy levelet készítettek el ebben a témában, és ezt ma elküldjük a Költségvetési Bizottságnak. Ezzel a pont végére értünk, de természetesen jövőben el kell gondolkodni azon, hogy eh, hogyan javíthatunk az európai gazdák helyzetén, hogyan lehet őket támogatni. A költségvetés korlátozott, de hát először a költségvetést kell kihasználni a marzsot, aztán pedig csak utolsó sorban a tartalékot. Tehát először is a költségvetésben foglaltakat kell kimeríteni, és csak utána következhet a tartalék. Lezárjuk tehát ezt a rendi pontot, és ne feledjük, hogy, hogy elküldünk még egy levelet. ma úr? Köszönöm, elnök úr. A költségvetéssel kapcsolatos újabb problémára szeretnék utalni. Készül egy jelentés a bizottság éves tevékenységi jelentésének hatásairól, és a bizottságban most is utalt arra, hogy jövőre az agrárreformok végrehajtásában nagyon nagy problémák várhatók, mert a tagállamok nem tudják végrehajtani az agrárreform egyes lépéseit. Tehát jövő évre a mezőgazdaság még nagyobb összegeket kell visszafizessen. Néhány pontot említenék csak, amelyek várhatóak. Például az a kockázat, hogy a második oszlopban a problémák, a, a tanulósítványok problémája megnő, majd a, tan, a, a tagállamok ha nem vizsgálják a tanúsítványuk ügyét, akkor kockázat adódhat a zöldítés politikából. Tehát nagyon gyorsan kell foglalkoznunk és megvitatnunk ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon sok tagállam nem időben tudja, nem tudja időben végrehajtani ezeket a reformokat, és ebből gondok lesznek. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm. hadd mondjam el, hogy hasznos ez az információ, bár ez nem mindig örömteli. Nikolson úr. Uh, Mr. Dess has raised an extremely interesting... Dersi úr egy nagyon érdekes kérdést vetett fel. Én a saját területemről beszélhetek, ahol van egy olyan minisztérium, amelynek értelmezni kell a kapot, de nem kapnak semmi információt Brüsszeltől, hogy hogyan hajtsák végre. És hogyha vállalják annak a kockázatát, hogy maguk hajtsák végre, akkor annak a kockázatát kell vállalniuk, hogy az Európai Bírósághoz kerül az együtt, és aztán nekik kell a végén fizetni. Hát ez egy őrült helyzet olyan valamit akarunk végrehajtani, amit még nem is tárgyaltunk meg, tehát hogy hogyan kellene végrehajtani. Történik ezzel kapcsolatban valami? hiszen eh, Európa még rosszabb helyzetbe kerül, mint eddig. Nos, a kérdés az, hogy mit tehetünk. És Darcy úrnak igaza van, nem tudom, hogy ezt most egy koordinátorról eh, ülésen, vagy a bizottságot kell megkérni, hogy jöjjön el ide, és mondják el, hogy mit történjen. Én elhívhatok az én régiómból embereket, hogy feltegyék ezeket a kérdéseket, mert az gazdálkodók egész egyszerűen nem tudják, hogy jövőre mit tehetnek. Oké, okay. oké, okay, Köszönöm. Igen, tudom, hogy nagyon súlyos gondokkal küzdenek a gazdák, egyik ülésünkön itt lesz majd a biztos, és azt hiszem, hogy az ő figyelmébe is ajánlhatjuk ezeket a gondokat. Amikor ellátogat itt, tehát a bizottság, akkor mondjuk el nekik egészen egyértelműen, hogy mi mit gondolunk erről. És természetesen mindent megteszünk azért, hogy felkészülhessünk majd erre a találkozóra a biztossal, illetve hogy elegendő időnk legyen magán az ülésen. Most fél óránk lenne az a gyümölcsök és zöldségek a banán és a tejoktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási programra. Ugye itt a gond az abból ered, hogy a, a 43 per 2-es cikk helyett a 43 per 3-as cikket szeretné megnevezni a tanács jogalapnak. Tehát a jogalap változna meg. Most pedig szeretném megadni a szót a jelentéstevőnek, utána pedig lehet jelentkezni majd. Tehát Tarabella úr kezdi. Ő nyitja meg a sort, és utána pedig az árnyékjelentéstől következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm, eh, elnök úr, köszönöm, kollégák! Én a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kajláthoz kapcsolódó támogatási program e, e, dokumentumának vagyok az előadójája. Ehhez most jogi keretet kell e, teremteni, és megfelelő költségvetést. Szeretném most megisztani önöket, az, önökkel azt, hogy hol áll most ez az ügy, és milyen fejezetei vannak. Három fő fejezet van, három téma. Egyik az általános témája a jelentésnek, aztán, hogy másik az, hogy a három modellú tárgyalások során mire kellene koncentrálnunk nekünk. Nem tudom, hogy a tanács ezt akarja-e, majd erre rátérek. És aztán a módszertan, tehát hogy milyen módon dolgozzunk a parlamenten belül. Tehát akkor először nézzük az első témát, tehát az általános hátteret. Ez a jelentés statisztikai adatokra támaszkodik. 22 millióan szenvednek az Európai Unióban túlsúlytól és többet fogyasztanak, gyümölcs, kevesebbet fogasztanak gyümölcsökből és zöldségekből, mint kellene. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás már fiatal kortan nagyon fontos, és a bizottság foglalkozik is ezzel. Újra meg kell tanítani a fiatalokkal, hogy mik is azok a zöldségek és gyümölcsök, és közelebb kell hozni a fiatal fogyasztókat a termelőkhöz. Ezt nevezik az úgynevezett táplálkozási oktatásnak. Nos, az indikatív intézkedéseknek, ezeknek, e, ezeknek a célkitűzéseknek kell megfelelniük. A tagállamok, amelyek részt vesznek ebben a programban, indikatív intézkedéseket kell, hogy hozzanak, és pedig az iskolákban történő teljes zöldség, gyümölcs elosztását illetően. Ezen kívül fiatal kortól kezdve oktatni kell a gyerekeket az egészséges táplálkozásra ez független attól, hogy melyik politikai párthoz tartozunk. A második terület az, hogy melyek a lényeges kérdések. Az egyik a jogi alap, jogalap, aztán az elosztási kérdések, kritériumok. Nos, a jogalapot illetően világos, hogy a tanács, illetve az Európai Bizottság a 43 per 2-es, tehát az együttdöntés jogi alapot határozta meg, és egyhangulag kellene dönteni, de tulajdonképpen a parlamentet eh, teljesen figyelmen kívül hagyták, eh, pedig a eh, Lisszaboni szerződés szerint az együttdöntés alapján a parlamentnek is joga van hozzájárulni ehhez. Épp ezért a tanácsnak és a bizottságnak írtam egy levelet, hogy változtassák meg a jogalapot, és a 43 per 3-as cikket alkalmazzák. Majd a bizottsághoz foglal, fordulnék, hogy mik a, a szándékai, és Oben biztos úr megígérte, hogy a 43 per 2-es eh, cikket fogja alkalmazni, illetve a 43 per 3 eh, cikket szigorúan, amely a gyümölcsöltség és tej eh, iskolákban való elosztásával kapcsolatos a kérdés felmerül, hogy a javaslat lényegét illetően miért kell a parlamentet kizárni, hiszen ez egy nagyon érze, érzékeny kérdés, épp ezért szeretném, ha a támogatásukat kérni a, ehhez a kérdéshez. A másik kérdés, a termékeknek a listája. Ez is egy érzékeny kérdés. Az Európai Bizottság egy ideiglenes listát állított föl, tehát friss zöldségek és gyümölcsök, beleértve a banánt. A banára különleges rendszer vonatkozik. Elnézést kérek, gyorsítani fogok, hát nem a tolmácsok segítségét, segítésére, de mindeset tehát gyümölcsekről és banánokról van szó. Szóval nyilván a banán az is gyümölcs, nyilvánvalóan olyan termékeket kell elsősorban segíteni, amelyek az Európai Unió területéről származnak, aztán a biológiai biotermékek, és a, PAK reform, a KAP reform során az Európai Parlament ezt a e, nézetet különösen védte. Tehát friss gyümölcsökről és zöldségekről van szó, és a bizottság javaslata e, talán túlságosan korlátozó e, aztán a tej termékek listájá a sajtot és a joghurtot említi, és a hozzáadott termékeknek a korlátozását, például laktózról is szó van, vagy más alternatív lehetőségekre azok számára, akik nem szeretik a tejet, vagy pedig nem fogyaszthatják ugyanakkor nagyon fontos, hogy elegendő kalciumot fogyasszanak, elsősorban a fiatalok, a gyerekek. Nyilvánvalóan a nők számára is fontos ez a csontritkulás problémája miatt de épp ezért fontos, hogy minél fiatalabb korban kapjanak kalciumot a gyerekek. Nos, tehát vannak olyan gyümölcsök, ilyen átalakított gyümölcsök, például Cseh köztársaságban és máshol, például kompotokat ajánlanak nekik, eper kompotot, stb., de nem banáról van szó. Ugyanakkor vannak olyan programok is, amelyek alapján tudják a gazdálkodókat is támogatni tehát a termelő és a a fiatal fogyasztó közötti kapcsolatot szorosabbra fonják. Beszéltem a kollégákkal, és a tanács lehet, hogy megváltozhatja a véleményét egy kompromisszum keretében, de nagyon fontos, hogy a friss zöldségeket és, és gyümölcsöket forgalmazzuk az iskolákban osszuk ezeket az iskolában. Nos, a tej elosztása az mindig is a múltban is problémás volt, és várom a kollégáknak a javaslatát. E, a e, e, gyümölcsök, zöldségek keretében 6-tól 10 éves korról beszélünk bizonyos régiókban, de megint csak várom az önök javaslatát, például, hogy általános iskolában történjen, és a többi. Nos, végül a munkamódszer. Januárban lesz meg a fordítása a jelentésnek, az Agri Bizottságnak meg kell vizsgálni január 20-21-el az Agri Bizottságban a szavazás, persze itt a kompromisszumisoktól függ, és a módosítóktól, annak februárban kellene megtörténnie, vagy márciusban. Nos, a munkamódszert illetően csak annyit mondanék, hogy én mindig nyitott vagyok a javaslatokra együtt az árnyékjelentés tevőkkel. és szeretnénk kompromisszumokat találni, mert nyilvánvalóan lesznek módosítók, és próbálunk világos üzenetet küldeni, tehát hogy hatékony elosztás legyen, és végül szeretném megköszönni a türelmüket, mert nagyon fontos, hogy a gyerekeket újra meg kell tanítani az egészséges táplálkozásra. Most pedig várom az önök megjegyzéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen. 12-kor jön a vendégünk, úgyhogy kérem mindenki fogja rövidre. Őle asszony. Tisztelt elnök úr, jól tudjuk, mennyire fontos az iskolai, iskolatej, iskolagyümölcs probléma, és szeretném, mielőtt elmenek kollégáim, szeretnék adni valamit önöknek. Ott van a kiáratnál egy olyan termék, egy feldolgozott termók, amit a Német Szövetségi Zöldség és Gyümölcs Szervezet készítetett el, Fontos, hogy a gyakorlatban is bevezessük ezeket az iskolába. Jó példa ez erre. Nem sokáig tudok maradni. Most itt ám szeretném felhívni a figyelmüket arra, mennyire fontos, hogy összekapcsoljuk a programokat, nekünk és személyesen hogy részt vegyünk mi személyesen is a parlamentben ezekben a programokban. Nagy vonalakban tudom támogatni a jelentéstevő anyagát, ám van néhány módosító, amelyet be fogok terjeszteni. Szerintem szükséges az, hogy a hat éven alatti gyerekeket is oktassák a táplálkozásról már az óvodában. Tehát mielőbb legyünk hatással a gyerekek táplálkozási szokásaira, és így lehet-e program révén jobban kihasználni a lehetőségeket. A tej önmagában sajnos a gyerek számára nem túl vonzó, ezért volna nagyon fontos az szerintem, hogy a terméklistára felkerüljenek egyéb termékek is, és a végrehajtás során bizonyal lesz alkalmunk erre vonatkozó konkrét javaslatokat is beterjeszteni. Köszönöm. Błagam, przecież będziecie jeszcze mieli nieraz okazję spotkać. Köszönöm. Bizonyára lehet még találkozni az árnyék jelentésevekkel. Köszönöm szépen. Többen, többször utaltam már a szakbizottság ülésein, hogy Horvátországban a gyerekek nem igazán illeszkednek a programhoz, mert ugyan a történeti kritériumokat határoz meg a program, Horvátország új tagállamként nem tudott részt venni ezekben, hiszen nem kapott pénzügyi eszközöket. Ezért szeretnék ehelyt kérni, hogy a történeti számadatok követelménye ne kerüljön alkalmazásra Horvátország esetében, hogy részt tudjon venni ebben a programban. Jó program ez nem csak azért, mert támogatja az egészséges táplálkozást, hanem azért is, mert belföldi termékeket is forgalmaz, és a családi gazdaságok magas minőségi jó termékeket el tudják jutatni a gyermekekhez. Ez mindenképpen követendő cél. Ezért kérem a bizottságot még egyszer, hogy ez történelmi, történeti adatokat ne követelje meg. Horvátország így módon friss, helyben termesztett zöldséget, gyümölcsöt, és akár tejet is eljutott a gyerekeknek. Köszönöm. Dziękuję, proszę Köszönöm szépen. Köszönöm. Természetesen be lehet nyújtani módosítókat. Ribeiro kolléga következik. Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány észrevételem. Azt hiszem nem is kell elmondani, hogy van egy kollégánk, akinek erős érzelmei vannak ezzel kapcsolatban. Nos, nagyon fontosnak tartom ezt. Tudom, hogy a gyermekek táplálkozása szempontjából ez mennyire fontos. Vannak olyan gyerekek, akik kizárólag ezeken az iskola teljes iskolai gyümölcs zöldség programokon keresztül jutnak egészséges táplálkozáshoz olyan időben élünk, amikor a gyerekek azt gondolják, hogy a tej a teljes dobozból származik, nem pedig a tehéntől vagy kecskétől. Szeretnénk a fogyasztást fellendíteni, és ilyenkor Természetesen szembesülünk azzal, hogy milyen gondot jelent az orosz embargó. Mik a kritériumok, erről is beszéltünk. Ugye a gyerekektől is, életkorától sok függ, illetve maguktól a régióktól is. Remélem, hogy ez nem majd administratív terhet. Elnök, köszönöm szépen. Ropeper kolléga. Köszönöm szépen. Amikor egy önkormányzatnál dolgoztam, akkor nagyon örültem annak, hogy ez a program működött. Litvániában egyébként sikeres a program. Szeretnék néhány érvel szolgálni. Egyébként én vagyok a zöldek árnyék jelentéstevője. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a helyi bio és friss gyümölcsök, zöldségek fogyasztása mennyire fontos, hogyha ezeket a termékeket máshonnan, más országokból importáljuk, akkor nem tudjuk elvinni a gyerekeket a gazdaságokba, a tanyákba, hogy megmutassuk, hogy hogyan is fejik a tehenet, stb. stb. Meg kell ennek is találni a módját. Ez nem egy szociális program, véleményem szerint ez egy oktatási program, és a gyerekeknek maguknak kell megenni ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket, nem pedig hazavinni, hogy mások ehessék azt meg. Tehát meg kell találni módját annak, hogy ezt a programot megőrizzük, sőt, tovább fejlesszük, főleg ilyen esetekben, amikor az export helyzet nem túl jó, és arra kell használni ezt, hogy 15 éves korig a gyerekeket friss gyümölcshöz, zöldséghez, tejhez juthassuk, ez más problémákat is megoldana. Köszönöm. Elnök. Tizennégy másodperccel beszélt hosszabban, mint szerettem volna, Aguilar asszony. Köszönöm szépen. Ez az első eszmecsere erről a témáról. Ez egy nagyon fontos kérdés, szeretnék én is néhány szót szólni. Tarabella úr említette, hogy egy kicsit ki kéne bővíteni ezt a programot. Szerintem a tej mellett a gyümölcs léket is föl kéne ajánlani. Még egy dolgot szeretnék mondani, ugye én spanyol vagyok, Andalúzi, Andalúziából származom. A gyümölcs fogyasztást és a zöldség fogyasztást mi nagyra tartjuk, és én úgy gondolom, hogy hogy a mediterrán diétának egyik nagyon fontos része az olívaolaj, ez nagyban hozzájárul az egészséges életmódhoz, és ezt, ezt is vegyük figyelembe, hogy ezt hogyan lehetne oktatási programokba bevenni. És még egy dolgot hadd mondjak, ez a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódik. Sajnálatosnak tartom, hogy a történelmi kritériumokat megtartották, szerettem volna, ezek megváltoznak. Jó lenne, hogy ha azok is azok is részesülnének ebből a programból, akiknek korábban nem volt lehetőségükre, gondolok horvát kollégámra meg kell változtatni tehát a kritériumokon. Köszönöm szépen. Elnézést, nem tudom, nem tudok több időt megadni önnek, Balsek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. produktů. Já jsem přivítal prohlášení komise ze září o poskytnutí podpory producentům mléč. Én üdvözöltem a bizottság szeptemberi eh, közleményét, hogy a tejtermelőknek támogatást nyújt az embargóval szemben. A bizottság azt mondta, hogy az érintett termelőket az iskola tejprogramjában keretében támogatni fogják. De amikor tám- tanulmányoztam ezt az anyagot, akkor láttam, hogy szó sincs támogatásról, hanem tulajdonképpen eh, jelentősen csökkentik a támogatási összegeket és tulajdonképpen a Eurocheck e, a, amikor az tej fogyasztását e, vizsgálja, e, a, és a 23-as cikk 2-es szerint ezt a támogatást el kell törölni tulajdonképpen a fagyasztási tejet támogatni kellene, pedig ez a teljes fogyasztásnak csak a 10%-át jelenti. Épp ezért eh, újra kellene átnézni a bizottságnak a javaslatait. Köszönöm a szót. Először is le kell, hogy szögezzem, hogy Magyarországon kiválóan működnek a programok, úgyhogy öt konkrét javaslatom lesz Először is az állam és az iskolák megbarátkoztak az eddigi külön rendszerrel, számukra ezért a jelenlegi jogi és pénzügyi szerkezet az egyszerű, tehát az összevonás több bonyodalmat okozna, mint hasznot, nem tartjuk tehát szükségesnek a két iskolai program összevonását. Másodszorban nem tudjuk elfogadni a támogatott termékkör szűkítését. A fogyasztói tejen túli tejtermékre, például joghurt, kakó, kefir, valamint a hozzáadott cukor, édesítő, sót és zsírt nem tartalmazó feldolgozott élelmiszerekre szüksége van a gyermekek szemléletformálásához. A téli időszakokban továbbá gyümölcs és zöldséglevek kiosztása is indokolt. Harmadsorban a 6-10 éves gyermekek aránya szerintünk nem mérvadó, sokkal inkább valós képet ad az uniós támogatás múltbeli felhasználása, továbbá az egyes régiók fejlettségi szintje. Negyedsorban a bizottság oktatási elképzelésével egyetértünk a helyi élelmiszerek és a rövid ellátási láncok előnyének bemutatása továbbá az egészséges táplálkozás oktatása kiemelt feladat. ötös utolsó kérjük hogy a programok ne zárják ki a végrehajtáshoz kapcsolódó egyes tevékenységek így a monitoring és értékelés vagy a kommunikációs uniós támogatását ezek a végrehajtás hatékonyságához alapvetően kötődő tevékenységek. köszönöm szépen! Jeśli każdy przekroczy 35 sekund, no to nie ma szans. Köszönöm. Ha mindannyian to, tovább mennek, mint a kiszabott idő, akkor nem fogunk a jövőre érni. Lozó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvalóan nem ellenezzük ezt a programot, tehát a gyümölcs és a zöldség elosztását az iskolákban, hiszen a gyerekek az első áldozatok ezen a területen. De ugyanakkor nem foglalkoznak ebben a programban a termékek eredetével. És olyan terméket, mint a banán vezetik be, amelyek Ekvádorból vagy Peruból származnak, és ezeket hozzák be a mi piacainkra. Tehát ilyen módon nem a helyi termékeket támogatják. Például Franciaország esetében akár más termékekkel is foglalkozhatnánk. Köszönöm. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland heb ik altijd dit punt. Eh, Köszönöm szépen a holland parlamentben. Mindig támogattam ezt a gondolatot. Bár vannak bíráló hangok is. Remélem hogy a tárca komolyan veszi majd, és pozitívan áll hozzá ehhez hazámban. A szülők kérdésével, illetve hatásával is kell foglalkozzunk. Vannak, akik ugyan maguk nem kaptak megfelelő képzést, oktatást a megfelelő táplálkozási és általában életviteli szokásokról, talán lehetne a, a szülőket is képezni, mert nem csak a gyerekeket kell megcélozni ezzel, hanem szüleiket is. Hasszak. Kampaszonyi a szó. Köszönöm szépen, csak röviden. Véleményünk szerint egyetlen programra programban is össze lehetne ezt a két dolgot folytatni. Szerintem az iskola programra nincs szükség, a tej csecsemőknek való idősebb gyerekek számára ez nem megfelelő táplálék. Továbbá a tej nem olyan egészséges, mint ahogy mi azt gondolnánk. Talán nem mindenki ismeri a svéd kutatások nemrégiben megjelent eredményeit valójában a csontok törékenységét növeli a tejfogyasztás, illetve a laktóz intolerancia is növekvőben van a lakosságban, de esetleg a szója tejre kéne, tej felé kéne inkább fordulni, ez hasznosabb lenne. Pani poseł Delajer. Köszönöm Szépen, elnök úr. Támogatom Tarabella úr javaslatát, és éberen fogom követni az iskolai zöldség és gyümölcs elosztását, hiszen szerintem nagyon fontos, hogy a gyermekeket, a fiatalokat ö, oktassuk a helyes táplálkozásra. Szerintem tarabella úr ö, ö, jelentésében ki kell terjeszteni azt a kort, hiszen 11-14 éves korban is nagyon fontos, hogy helyesen táplálkozzanak, hiszen csokoládékat, édes lötyöket fogyasztanak, ahelyett, hogy paradicsomot és, és répát fogyasztanának, és épp ezért fogom figyelemmel követni ezeket a kérdéseket, és együttműködök Tarabella úrral. Unióról. Köszönöm. Dziękuję, pan poseł Zulo. Bardzo proszę. Köszönöm szépen. Következő zászóló. Grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első jelentésben tartalmakat egyetértünk, ám azt tegyem hozzá a jelentéshez azt is, hogy a program oktatási célkitűzései nagyon világosak és jól meghatározatok. A program legfőképpen arra kell helyezze a hangsúlyt, hogy ezt az oktatási vetületét, képzési vetületét vegyük komolyan a dolognak, a fiatalokat a tudatos fogyasztásra neveljük rá, arra, hogy ismerjék a táplálkozás szabályait, illetve az, hogy az egyes tápanyagok mit jelentenek, illetve az egyes ter, hogy az egyes termékeket hogyan állítják elő, és ez milyen hatással van az egészségre. A mezőgazdaság helyén való tevékenységem a túlintenzív nem. A tej is esetében is igaz, hogy a túlzott fogyasztás lehet, hogy nem jó. Tehát legyünk feltétlenül abban tudatosak, hogy az egyes termékek fogyasztásával kapcsolatos ismereteket bővítjük, hogy mindenki értéken tudja, milyen hatásai vannak az egyes termékek fogyasztásának. Köszönöm szépen! Köszönöm a hozzászólást! Most pedig a Korte igazgató úr a szó. Euh, merci, euh, merci, monsieur le président. Et Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék megköszönni Tarabellai úrnak ezt a bevezető beszédet. Amikor az általános filozófiáról beszélt, akkor nagyon örülök, hogy sikerül majd együttműködnünk ennek a jelentésnek a kidolgozásában. Három megjegyzésem lenne röviden. Először a jogi alapot illetően. Megnyugtatom Tarabella urat és a szakbizottságot, hogy a bizottság, az Európai Bizottság ragaszkodni fog a javaslatához. Ez az 43 per 2 cikre alap, cikken alapul, amely az Európai Parlament teljes bevonását jelenti, tehát együttműködünk velük. Még nem kaptuk meg a tanácsnak a levelét, de várjuk az elkövetkező napokban. A biztos jelölt urat hallottam, aki most már a biztos, és emlékszem rá, hogy mit mondott a meghallgatásán. A másik a lista. Két kis megjegyzés, hogy megmagyarázzam, hogy miért egy eléggé szigorúan összeállított listával álltunk elő. Azért, mert a számvevőszék és a tagállamok is erősen kritizálták ezt a listát, melynek az, az igazgatási szervezése nagyon bonyolult lenne. Két termék, a tej és a friss zöldségek és gyümölcsök témájában meghallgattam, hogy önök mit mondtak, és az elkövetkező eljárás során erről fogunk vitázni. A másik oka, hogy miért ilyen ez a lista, az az, ahogy Terabella és úr is mondta, van egy táplálkozási probléma, a a, mind a tej, mind a, tej, mind a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával kapcsolatban. Itt a szubszidaritás kérdése merül fel, és ezzel kell megoldani. A harmadik pedig az oktatási intézkedések léteznek, az iskolák és a tagállamok az oktatási programba e, belevehetnek más e, e, mezőgazdasági terméket is. Végül pedig a pénzügyi, tehát a pénzes összegek elosztása. A bizottság által javasolt köret a 150 millió eurót jelent, 80 milliót a zöldségeknek és 70 milliót a többi termékeknek. A kérdés az, hogy milyen kritériumok alapján osszák el ezeket a pénzeket, és hogy milyen lesz az a kor, akiknek ezt nyújtjuk az gyerekek jogosultak ezekre, ahogy elkezdik a tanulmányaikat, ez akár lehet óvoda is. A kritériumok között a gyermekek száma szerepel, a 6 és 10 év körül közötti gyermekeknek a száma. Tehát a kritériumok között különbséget kell tenni, tehát hogy mennyi összeget kapnak a tagállamok, és hogy mely gyermekek jogosultak erre. A Horvátország problémáját illetően már két oldalú kapcsolatokat felvettünk, a tanácson belüli horvát delegációval, és nyilvánvalóan megmagyarázzuk nekik, hiszen Horvátország a többiek után lett ugyan tag, ez nem azt jelenti, hogy ők nem kapnak pénzt. Az utolsó megjegyzésem a múltbeli kritériumok, a tagállamok közötti eszközök elosztását illetően a bizottság javaslata szerint a gyümölcs és a zöldség a gyermekek számától függ. A tejjel kapcsolatban a kritériumok keverékét javasoltuk, hiszen már van egy tejrendszer, amely már régóta létezik, és most, hogyha hirtelen bevezetünk egy olyan kritériumot, amely a gyerekek számától függ, az nagyon nagy problémákat okozna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És elnézését kérem, hogy egy kicsit szorongattam az idővel. Egy perce van most a Rebella úr. Moins d'une minute, monsieur le président, je vous le promets. Je... Ígérem, hogy rövid leszek 43.2-es jogalapról beszélt a bizottság. Örülök annak, hogy eh, a legtöbb kolléga eh, eh, megjegyzései abban az irányba mutatnak, amit én is mondtam. Nem akarok itt most mindegyikre külön-külön kitérni, hiszen majd lesz még alkalom erről beszélni. Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, nagyon hasznosak voltak. Świetnie, bardzo dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőnek. Nyilván számos alkalom még lesz arra, hogy erről a témáról egyeztessünk. Következik az utolsó napi rendi pontunk. Tegnap Franz Frischlerrel találkoztunk a 2015-ös Milánói Expo témájában. Ma folytatjuk ezt a témát. De Castro úr javasolta azt, hogy eh, hívjunk meg olyan személyeket, akik eh, tapasztalatukkal új látásmódban mutathatják be ezt a világkiállítást, amely Európának és az egész világnak is nagyon fontos. A mai napon Ricardo Valentini úr van itt körünkben, több nemzetközi bizottság vagy kormányközi szervezet tagja, és azonnal meg is adom neki a szót, parancsoljon. Everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, elnök úr! A Barilla Center nevében és a Milano jegyzőkönyv nevében szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament képviselőinek, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy a milánói jegyzőkönyvet ismertethessem, elmagyarázhassam, hogy miről is van szó. A milánói projektnek egyre több tagja van, egyre többen írják alá a milánói jegyzőkönyvet, a civil társadalom tagjai, WWF is például aláírta, Save the Children, Food Tank, és mások is. Több mint 5000 személy, állampolgár is aláírta ezt. Arra számítunk, hogy növekedni fog a résztvevők száma, úgyhogy annak is örülünk, hogy ezt most bemutathatjuk itt. Aktuális ez a téma, hiszen kritikus a helyzet a világon, a mezőgazdasági és élelmiszeriparban. Elértük a fenntarthatóság korlátját, több millió több millióval nő évenként a föld lakossága, most már 7 milliárd fölött tartunk az 50-es évektől kezdve megfigyelhető ez a nagyon gyors lakosság növekedés. Kérdés az, hogy eh, hogyan reagálunk mindenre, a eh, mezőgazdaság és élelmiszeripar erre milyen gyorsan tud reagálni. Természetesen célunk az, hogy az embereknek tudjunk enni adni, de kérdés, hogy ennek milyen környezeti következménye van, milyen erőforrás következménye van, illetve hogy a jövő számára is tudunk élelmiszer biztosítani, gondolok az urbanizációra, gondolok a klímaváltozásra. 2050-ben az emberek 80%-a városban fog már élni. Kritikus a helyzet, tehát el kell számos dolgon gondolkodni, és erre kiváló alkalom a Milánói Milánói világkiállítás, ez egy európai esemény, Európában rendezik, de az egész világ figyelni fog ránk, az egész világ ide látogat, és együtt gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet élelemmel ellátni a hogyan lehet élelemmel ellátni a bolygót. És ez nagyon fontos pillanat ahhoz, hogy lépéseket tegyünk, konkrét lépéseket. nem akarnánk, hogy ez a kiállítás csak egy show legyen, hanem olyan eredményt érjen el, ami tartós lesz a jövő szempontjában is. Három kérdés van előttünk, három paradoxon tulajdonképpen. Az első paradoxon, és tulajdonképpen egy pillanattal ezelőtt egy érdekes vitát hallottunk a zöldségekről és a táplálkozásról. Tulajdonképpen 800 millió ember alul táplált a világban, és 1,5 milliárd túltáplált. 800 milliárd, aki alultáplált, és másfél milliárd túltáplált. Ezek olyan problémák, amely 35-60 millió embert érint, akik vagy azért halnak meg, mert alultápláltak, nincs elég ennivalójuk, vagy pedig túl sokat esznek. Egy második paradoxon, a második paradoxon az a területekkel, termelő területekkel foglalkozik, amelyeken élelmiszer termelünk csak 47%-a a világon a termelésnek fordítandó arra, hogy az embereket táplálják, a többi az arra, hogy az állatokat táplálják, és 7% a biogazdálkodásra fordított tulajdonképpen a kérdés felmerül, hogy kiket etessünk, az embereket, az állatokat, vagy van elég terület egyáltalán az élelmiszertermeléshez, hogy mindezt fenntartsuk? Ezek mind nagyon fontos kérdést jelentenek például az étrendekre. A nagyon sok fejlődő ország elmozdul a fehérje gazdag táplálkozás felé. A harmadik paradoxon pedig a az éjség, az alultápláltság mellett a túltápláltsággal is foglalkozik. Tulajdonképpen képen annyit fogyasztunk, amelyen lehetne négyszer több embert táplálni. Ezek az úgynevezett élelmeszer utak nagyon fontos kérdéseket vetnek föl, például a pazarlásnak a kérdését, vagy hogy vannak olyan termékek, amelyek el se érnek a piacokra. Mindezek nagyon fontos kérdések. Bár jobb javult az agro élelmiszer rendszer a világon, ugyanakkor továbbra is hatalmas kihívásoknak kell szembenézni. Tehát a milánói protokoll aznak három fő célkitűzése van először is, hogy az, az éjséget csökkentse, és egészséges táplálkozást ösztönözzön, fenntartható fejlődést biztosítson, hogy megszüntessük az éhezést elsősorban e, azt szeretnék, hogy a statisztikákban jobban megjelenjen az alultápláltság, tehát ezt az információt nyilvánossá kell tennünk. Javítani szeretnénk a táplálkozáson nem csak szezonálisan, hanem az egész évben. Hiszen vannak az évnek olyan időszakai, ahol sok szegény országban hiányzik az elegendő táplálék. Átlagban elegendő, de ebben vannak csúcsok, ugyanakkor olyan időszakok, amikor alultápláltság van. Ezen kívül az oktiv, a oktatás, tanítás az egészséges táplálkozásról. Aztán egy olyan keretet kell kialakítani, amely egy jobban fenntartható mezőgazdaságot biztosít, azért a bioüzemanyagok felhasználát, első generációs bioüzemanyagok felhasználását csökkentsük, 5%-ára a fel, megújuló energia célkitézéseknek. Aztán a pénzügyi spekuláció korlátozása. Tehát ez az a csomag, amely révén szeretnénk, szeretnénk előrevinni a protokollal. A harmadik kérdéskör az élelmiszer ö, pazarlás csökkentése. A cél az, hogy 50%-kal 2020-ig csökkenjen az eldobott élelmiszer mennyisége. Ezt elérhetjük, hogyha a civil társadalom, vállalatok, intézmények, kormányok együttműködnek ezen a cél érdekében. Végül tehát a szervezet. Öt már támogatják, civil szervezetek, magávállalatok, egyének több mint 5000 ember már aláírta a jegyzőkönyvet, és arra bátorítjuk önöket, hogy önök is nézzék meg a weboldalon, a jegyzőkönyvet, ha gondolják, írják alá, vagy folytas, legyenek részt a közvitában. Az, tehát azt kérjük, hogy igazából mindenki legyen éppen kapcsolatba velünk, akár a kiállítás révén, akár egyénenként terjesztve ezeket a gondolatokat, kérjük önöket, hogy vigyék tovább ezeket a gondolatokat, tájékoztassák választóikat, a közösségeiket ezekről a gondolatokról és lehetőségekről, és gondolkozzanak el azon, hogy esetleg hozzájárulnak-e, támogatják ezt a projektet, illetve az azt övető övező közvitában részt vesznek-e, esetleg napirendre tűzve a parlamentben is, mérlegelve a javaslatokat, és akár intézményi szervezet módon is bekapcsolva az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba. Ez nagyon fontos volna. Tehát szeretnék végül is meghívni önöket a Milánói Fórumra, decemberben lesz ez, ez a rendezvény. Ez egy hivatalosan alulról szerveződő, a civil társadalom bekapcsolásával szerveződő folyamat, amelyet az eredményét szeretnénk átadni az intézményeknek, tájékoztatva az intézményeket erről a munkáról és az ezáltal biztosított lehetőségekről. Erre szeretnék meghívni önöket. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą ciekawą prezentację. Köszönöm szépen az érdekes prezentációt, professzor úr. Jó lenne, hogyha írásos formában is megkapnánk, illetve képviselők megkapnák, és a titkárságon keresztül is eljutatnák hozzánk ezeket az anyagokat, és ha bármilyen potlós dokumentumot szeretne hozzácsatolni ehhez, akkor ezeket is szívesen fogadjuk. Tehát nagyon érdekes. Ugyanis a téma fontos volna foglalkozni vele. Tehát fontos volna, hogyha a képviselők élvezhetnék ezen információk előnyeit. Most a folyamat egyik indítója, de Castro úr kapja meg a szót. Vagy posta. Köszönöm, a többiek kapnak szót, ha kérnek. grazie Riccardo Valentini. Köszönöm szépen, szeretném én is megköszönni Riccardo úrnak ezt a rendkívül fontos előadást a milánói jegyzőkönyv és a mögött álló civil szervezetek egyének munkája valóban rendkívül fontos, és fontos, hogy az, a bolygó által azzal szemben álló kihívásokról tájékozódjunk. Franz Fischler, aki az irányítóbizottság elnöke lenne, amelyet az Európai Bizottság szeretne felállítani, indított közvitát a nagy kihívásokról és a nagy lehetőségről, amely kétszer tűnőben megnyílna Európa előtt ezen lehetőségekkel. Az Energy for Life és a többi kezdeményezés is rendkívül fontos ebben a sorban. Nagyon sokat beszéltünk ezekről a témákról az előző ciklusban is, ebben a szakbizottságban, a KAP reformja keretében is, Albert Dess és sokan mások elmondták. Hogyan lehetne, beszéltek arról, hogyan lehetne többet termelni kevesebb forrással a mezőgazdaságban, és hogyan tudnánk szembenézni azzal a kihívással, amit az ázsiai országok jelentenek meg. Tehát a piac folyamatosan változik, és a kihívásokat látnunk kell. A a tej és a hús megtermelése bizony egyre nagyobb kihívást jelent a lakosság táplálása Európában is, ezen változások fényében, és nagyon jelentős az instabilitás a mezőgazdaság a piacokon. Ez a gazdák szintjén érkehető gond a tej ágazatban, a, te, a árösszomlása nemrégiben tapasztalt probléma volt. Ezek a bizonytalanságok a piacon pedig folyamatos nehézségeket teremtenek a, a gazdák számára, és hát nagyon nagy annak a kérdése, hogy vajon meddig lehet a fenntarthatóságot fenntartani. Erre mindenképpen gondolni kell. A Milánói jegyzőkönyv nagyon nagy mértékben szól erről, tehát hogy a fogyatkozóban lévő vagy kifogyóban lévő erőforrásokat, természeti erőforrásokat hogyan lehet, hogyan lehet jobban felhasználni, és a még nem a még nem teljesen megművelt, vagy művelés alá von területeket, én konkrétan Afrikára gondolok, hogyan lehet jobban kihasználni. Kiváló alkalom ez, hogy elgondolkodjunk ezen, mi is elmenjünk, tehát a szakbizottságunk is ellátogat, hivatalos látogatáson Milánóba jövőre, de az a célunk, hogy még a világkiállítás megnyitója előtt valamiféle megegyezésre juthassunk itt. Jó lenne, hogyha lenne egy egyértelmű célja, iránya az ezzel kapcsolatos uniós szakpolitikának. Aztán ott van még az élelmiszer pocséklása is, természetesen ezt is, erre is oda kell figyelni. Köszönöm szépen még egyszer a bemutatóját, az expozéját. Elnök, köszönöm szépen. Schreier kolléga. Ehm, egy rövid kérdésem volna önhöz, amikor az új élelmiszerekről és módszerekről, a novel foodokról beszélgetünk, akkor a Twente Egyetem egy nagyon jó tanulmányáról volt szó. A jövőben fontos lesz az arra, hogy az Európai Bizottság nyitva legyen az új gondolatok előtt tehát nem lehet úgy termelni, mint 2000 évvel ezelőtt a mezőgazdaságban, ezért konkrét kérdésem van. A tudományról nagyon sokat beszélt, de ö, lát, szeretném látni, hogy konkrétan milyen tudományos hivatkozásokról van szó. Köszönöm szépen. Házel Kampasszony. Szóval e- Köszönöm. Én szeretnék hálás köszönetet mondani vendégünknek azért, hogy ellátogatott ide hozzánk. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen elképzeléseket oszt meg velünk itt a szakbizottságban. Sok kérdésem lenne. Én egy állat jóléti pártot képviselek itt a parlamentben, és a pártom teljes mértékben támogatja a célkitűzéseit. Rátérnék a kérdésekre. Ambiciózus célkitűzéseket említett, ezekre valóban nagy szükség van, de egyáltalán nem lesz könnyű ezeket a célkitűzéseket megvalósítani, elérni. Ön szerint lehetséges ez? Tudván, hogy a kap egyetlen célkitűzése gyakorlatilag az, hogy növelje a termelést. Bardzo, bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Más nem jelentkezett, de mégis. Sájer asszony. De A nanotechnológiával kapcsolatosan tettem fel a kérdésemet. Desz, Pani Posta. Desz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Frakcióm nevében is szeretném, én is szeretném megköszönni azt, hogy eljött és beszámolt a Paolo de Castro kezdeményezés. Ez a milanói folyamat rendkívül fontos közvitát fog elindítani. Beszéltek a, a termelés növeke, növ, fokozásáról. Tudják talán, hogy egy Ázsiában sokkal nagyobbat a fokozása a termelésnek, mint Európában. Az elmúlt 30 évben nálunk csak 1%-kal nőtt a gabonában, 6%-ban a hústermelésben. Még erősebben 300% fölött van a termelés fokozása a gabona és a hús ágazatban is. Tehát Európában teljesítő képes mezőgazdaságra, ám környezetbarát mezőgazdaságra van szükség és hogyha megszorongatják, megszorongatjuk a mezőgazdaságot Európában, akkor a termelés kimegy Ázsiába, és az bizony nem lesz környezetbarát. Úgyhogy ebből is legyünk figyelemmel, és még egyszer köszönöm, hogy a milánói folyamatot elindották, és legyünk figyelemmel erre. Köszönöm szépen. A mai vita rendkívül jó előkészülete volt az a közös agrárpolitika jövőről való gondolkodásnak és az erről való közvitának. Rendkívül mértékben gazdagította tehát rálátásunkat a témára, és jobban látjuk, hogy mekkora kihívásokkal kell szembenézzünk ezek fényében is. Ám a félidős áttekintés egy konkrét ügyében is szeret foglalkoznunk kell majd e a kérdéssel. 10, perc, 10 percig dolgoznak meg a tolmácsok, professzor 7 perce van, hogy zárszóval éljem. Uh, thank you, Mr. Chair. Thank you to... Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm a tolmácsok türelmét. Örülök a feltett kérdéseknek. A Milánói protokoll jegyzőkő szövege kint található a terem előtt, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ott felveheti. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy többet tudjunk a táplálkozásról, a táplálkozás hatékonyságáról, illetve hogyan lehetne ezt javítani saját egészségünk érdekében. Ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon sok kutatócsoport dolgozik ezen, például a cukorbetegség és egyéb kérdések vonatkozásában. Paradigmaváltásra van szükség, és ebben segíthet a tudomány. Aztán a tudomány szerepe az is, hogy hogyan lehetne a technológiákat jobban hasznosítani, hogy a környezetre ne legyünk olyan káros hatással. Van például a műtrágyák kérdése, vagy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, mindenben sokat segíthet a tudomány. Azt hiszem, hogy nagyon sok felfedezni, felkutatni, feltárni valónk van, tehát nem csak a termelékenység vagy termelés növelése, hanem e, egyéb kérdések is. A második dolog, a növekedés, állatok viselkedése, azt hiszem erre is utalt. A jegyzőkönyvben van egy bekezdés, amely az állat jólétről szól. Ennek öt szabálya van. Ezeket a szabályok, ezeknek a szabályoknak a fontosságát szeretük volna kiemelni, tehát ez benne foglaltatik a jegyzőkönyvben. Ezt szeretnék népszerűsíteni, megismertetni. Aztán a termelés növelése. Megint előkerült a táplálkozás nem csak a termeléshez kapcsolódik, ezt a paradigmát is meg kéne változtatni. Tehát nem az, arról van szó, hogy a több élelmiszer több táplálékot jelent, elképzelhető, hogy az ember több élelmiszer közül választhat, ugyanakkor nem biztos, hogy ez azt is jelenti, hogy jobban táplálkozik. Láncokban kell gondolkodni, Egyébként néha a termelés is segíthet abban, hogy a táplálkozás megfelelőbb legyen. Aztán a élelmiszer termelés áthelyezése is nagyon fontos kérdésé vált. örömmel foglalkozunk ezzel, is. köszönöm szépen egyébként az észrevételeiket, meglátásaikat. Pani profesorze, dziękujemy bardzo. Mi köszönjük önnek, professzor úr, hogy tájékoztatott bennünket mindezekről. Rendkívül módon szélestette látókörünket ebben a kérdésben. Köszönet még egyszer, és köszönjük te Castro úrnak, a kezdeményezőnek. Napirendünk utolsó pontját zártuk, ezzel még egy dolog maradt egy rövid napirendi pontgyanánt. A koordinátorok ülésén hozott döntések elfogadása. Illetve elnézést. A koordinátorok ülésének jegyzőkönyvét vonatkozó információt megkapták, és ha nincs ellenvetésük, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Tehát a döntéseket, nem a jegyzőkönyvet. Következülésünk december elején lesz, harmadikán nevezetesen, amikor az új biztos lesz vendégünk. Hogyha vannak javaslataik az üléssel kapcsolatban, akkor a koordinátorokon keresztül jelezzék, jó lenne előre elküldeni kérdéseket a biztosnak, hogy legyen elképzelése arról, milyen kérdéseket kap. Már ha felfordítottunk egy ilyen meghallgatásokat, jó volna azonban, hogyha valami nagyjából tájékoztatást kapna arról, milyen kérdéseket kap, mert hogy jó sok téma merülhet fel, a bizottság vonatkozó biztosával kapcsolatban. Köszönöm, zárom az ülést. A következő ülésükünk viszontlátásra. Köszönöm a részvételt. Köszönöm, hogy a végéig maradtak.